Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit. El kell kezdenünk az ülésünket, szorít bennünket az idő. Van egy meghallgatásunk is ma reggel. Szeretném azt eh, mondani, hogy a koordinátorok eh, tegnap üléseztek, a a koordinátorok ülésének napirendi pontjait megkapták, ezt el is fogadtuk. Úgyhogy most át is térjünk azonnal a meghallgatásra. A meghallgatás, a szabad kereskedelmi megállapodás az EU és Koreai Köztársaság között. A nemzetközi kereskedelemben nagy tapasztalatokkal rendelkező vendégeket hívtunk meg. 10 perc bevezető előadást fogunk hallani, és aztán következik majd a vita. Nem szeretnénk hosszabb bevezetőt tartani. Stephen Woodcockkal fogjuk kezdeni nem tudom, hogy hol van. Igen, itt van. a gazdasági egyetemet képviseli. Londonból, a London School of Economics-t és a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének előadója. Vulkok professzor kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Jack Hoffman kollégámat is bemutatni. Ő is részt vett ebben a tanulmányban, tehát ez egy hatástanulmány volt, amelyet a Maastrichti Egyetemmel együtt és a Deutschen Wirtschaft Egyetemmel egyetemmel együtt dolgoztunk ki. Itt egy új kutatásról van szó, amelynek az a célja, hogy egy kiegyensúlyozott értékelést adjon a szabadkereskedelmi megállapodások körüli munkák kapcsán. Az EU és Kora közötti megállapodás nagyon nagy lehetőséget jelent akkor, amikor ugye tudjuk, hogy a dohai forduló, dohai fejlesztési agenda körüli tárgyalások végül is szinte leálltak, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó, átfogó szabadkereső megállapodás, amelyet, amelyről az EU tárgyalt idáig, foglalkozik a termékekkel, a szolgáltatásokkal, és ez a megállapodás nagyon nagy áttörést jelent számos területen, ami a WTO-val való kompatibilitást illeti, elmondható, hogy kétségtelenül ez a megállapodás megfelel a VTO különböző rendelkezéseinek, itt a GATT 24-es cikkét kell megemlíteni, és a GATS 5-ös cikkét. Összességében, szélesebb körben megfelel a WTO szabályainak, például olyan rendelkezések területén, mint a termékekkel kapcsolatos problémák, a, a földrajzi jelöl, jelöléssel kapcsolatos feladatok. Vannak olyan területek, amelyekkel kapcsolatosan még tovább is megy ez a megállapodás, mint a WTO szabályok a közbeszerzéssel kapcsolatosan. Például elmondható, hogy tovább is megy, mint a WTO szabályzat, aztán a szellemi tulajdonjog területén tovább is megy, mint a TRIPS megállapodás, a, ugyanez vonatkozik a földrajzi jelölőkre. Itt két regiszter, két szinten működik ez a megállapodás. Az EU multilaterális kapcsolatait veszi egyrészt figyelembe de még nagyon sok a vita a multilateralizmus szellemét illetően. A vita körül folytatódik, hogy a kétoldalú megállapodások hogyan is hatnak a különböző folyamatokra, és mi az, amit a szabadkereskedelmi megállapodások tudnak biztosítani jelenleg. Ami a jóléti hatásokat illeti. A jóléti hatások hát eléggé szerényesek. Korea számára ez azt jelenti, egy, egy százalékos GDP-t jelent, az EU számára az, ez ennél kevesebb, 0,03 százalék korának nagyon nagy mm, szintű protekcionizmusa van. A jelenlegi tanulmányok is erre mutatnak rá. Májusban kiadtunk egy tanulmányt, amelyben ez a konklúziót vontuk le, ami a kereskedelmi hatásokat és kihatásokat illeti. Ez azt jelenti, hogy export szinten az EU vállalatai sokkal inkább hasznot húznak ebből a megállapodásból, mint hogy veszítenének. Itt elsősorban a gyógyszeripar, a vegyipar, a az élelmiszeripar, azok az ágazatok, amelyek az exportot növelhetik, és a legújabb tanulmánya az Európai Bizottságnak egy 33 milliárdos összegről szól. Ez sokkal magasabb, mint amit az előbbi, előző tanulmányokban találhatunk. Természetesen a különböző technikai akadályokat is figyelembe vették és tanulmányozták a kereskedelemre vonatkozóan a szabadkereskedelmi megállapodások nem fogják megszüntetni a nem tarifális akadályokat. Ezek továbbra is működnek majd. Tehát mindaz, amit ami hasznos lehet, azok, azok az intézkedések, amelyek a nem tarifális akadályokkal kapcsolatosak, ami, a, ami Korea számára a kereskedelmi hatásokat illeti, az az, hogy 23 milliárdos lehet a bevételük az exportból, ez tehát egyfajta deficitet jelent az EU és Korea közötti kapcsolatokban. A koreai gépkocsi export növekedhet, csak úgy, mint az elektronika exportja, a textiliparban is elképzelhető egy volumen növekedés. A jelenlegi tanulmányok szerint a korai beruházások az EU-ban növekedhetnek, a Csehországban, Szlovákiában például. Ez azt jelenti, hogy jelentősen ö, csökkenhet bizonyos területeken az export. Az utóbbi években is ö, a, volt ö, exportcsökkenés az tehát a Korea kevesebbet exportált az EU-ba, ami a vám visszakövetelést illeti a becslések szerint. És itt középszintű mm, becslésekről van szó, 1,5 százalékban határozták meg az összeget, a nem tarifális akadályok szintjén, ahogy már mondtuk, nagyon fontos továbbvinni ezt a folyamatot, azonban a megállapodás új lehetőségeket is nyújt, például a gépkocsipar, a vegyipar, a gyógyszeripar számára ezekben az ágazatokban jók a kilátások, és a különböző akadályok, a mm, nemzeti normák, szabályok, az ekivalenciák mind új koncepciót, új elméleteket jelentenek, és ezeket be is kell vezetni, fontos az, hogy a megfelelő rendelkezések biztosítsák a vita rendezéssel kapcsolatos feladatokat is. Tehát a megállapodásban ez is fontos, ami a szellemi tulajdoni jogot illeti. Ez az első olyan megállapodás, a, amelyben az európai célkitűzések a legátfogóbban tükröződnek a földrajzi jelölők fontos előrelépést jelentenek, tehát tovább mennek, mint a TRIPS megállapodásban. Aztán vannak más területek is, Eh, ahogy mondtam, amelyekben mm, a normákat illetően tovább megy ez a megállapodás, mint a TRIPS megállapodás, ami a EU és Korea közötti kétoldalú megállapodást sokat illeti. Nagyon fontos a versennyel kapcsolatos szabályok betartása. Ez a szabadkereskedelmi megállapodás a támogatásokkal kapcsolatosan is tartalmaz rendelkezéseket, a közbeszerzéssel kapcsolatban pedig Tudjuk, hogy ugye korai kormány aláírt egy megállapodást a közbeszerzésekről, továbbá vannak más kötelezettségvállalások is. A közbeszerzés területén Korea részéről, ahogy mondtam, a vita rendezése kapcsolatos rendelkezés egy VTO szabályhoz hasonló rendszert próbál beindítani, ami a fenntartható fejlődést illeti, környezeti, munkajogi normákat illet. Az első alkalommal van egy szabad kereskedelmi megállapodásban olyan rendelkezés, amely szól az alapvető munkajogokról, a tisztességes munka normákról, az ILO megállapodást még nem ratifikálta Korea, de ez kimondja, hogy meg kell felelni minden területen a CLO szabályainak. Fontos elősegíteni a munkajogi normákat. Az elnök azt kéri, hogy fejezze be a beszámolóját az előadó. Fontos tehát az továbbá, hogy általánosságban kimondjuk azt, hogy a szolgáltatás terén, valamint a mechanical engineering területén is van előre haladás. Összefoglalva, tehát az lenne, hogy ez a megállapodás kedvezőnek tűnik az EU számára. Természetesen minden megállapodásban kiigazításokat kell eszközölni, enélkül nem létezik megállapodás de bizonyos területeken, ami a költségeket illeti, nem jelentősek az EU számára a költségek. Az egyik opció az az lenne, hogy segítséget nyújtsunk azoknak az ágazatoknak, ahol e, ezekre szükség van. Azt is szeretném elmondani, hogy az EU export nagy mértékben függ attól is, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt a szabadkereskedelmi egyezményt. Köszönöm, elnök úr, elnök, köszönöm szépen. A következő felszólalónk Ignacio Garcia, aki a Digitrade-től a az egyik fő tárgyalója volt ennek a megállapodásnak, Ignacio Gászia, és tegnap is itt volt, ismét itt van velünk. Üdvözlöm, 10 percet kap. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy a kollégám nagyon sajnálja, hogy személyes okokból nem tudott ma megjelenni a meghallgatáson, pedig szeretett volna. Azzal kezdeném, hogy gratuláljak a tanulmány minőségéért, amit az LSI készített. Átfogó ez a tanulmány, és ha megengedik, a felszólalásomat arra, arra korlátoznám, hogy négy pontot ismertetnék, és szeretnék tényszerűen fogalmazni ezekben a megállapításokban. Először is hangsúlyoznám azt, hogy milyen fontos lehetőség van arra, hogy egy első ilyen lépés megtörténjen. A szolgáltatási ágazatról már volt szó. Az első lépés előnyéről szeretnék szólni a gyártóiparban. A legfontosabb ágazatok a gépgyártás, a vegyipar, az autók és a autó alkatrészek és a gyógyszeripar. Ebben a négy ágazatban viszonylag magasak Koreában, 6-8%-osak a gyártási arányok, és ez nagyon fontos versenytársat jelent Japán és az Egyesült Államok számára. Mind ezen ágazatokban törölni fogják a vámokat, három éven vagy négy éven belül. Ez nagyon fontos lépés, első lépés, és ez előnyt ad nekünk, ha csak a vámok eltörlésére vonatkozó komponensről beszélünk. A második észrevételem, hogy milyen fontos az a megközelítés, amelyben a megállapodás a nem tarifa jellegű akadályokat kezeli fogalmazunk világosan. Amikor a járműipart nézzük, az elektronikát vagy a gyógyszeripart, ezek a nem tarifa jellegű akadályok, amelyek most léteznek, és amelyeket azonosítottunk, ezekre nagyon fontos, világos szabályokat kell megfogalmazni a megállapodásban. Ami a gépjárműipart illeti, nagyon fontos, hogy Korea nagyon sajátos kombinációban alkalmazza az európai és amerikai szabványokat. Ahhoz, hogy eladjunk koreai, a koreai piacon egy terméket, költséges dolog ez a gyártók számára, és ezt megfelelően tudjuk kezelni, mert az autó ágazatra vonatkozólag a mellékletben szerepelnek biztonsági, környezetvédelmi szabályozók, amelyek fontos kereskedelmi akadályok, ők elfogadták a koreai fél a szabványok alkalmazását. Elektronikai területen a legfontosabb akadály az, hogy Korea nagyon szigorú szabályozást alkalmaz a harmadik fél által végzett tesztelésekkel kapcsolatosan, és ezt megszünteti az egyezmény, és sokkal szabadabb lesz, sokkal enyhébb lesz a szabályozás erre vonatkozólag. Persze megvan azzal a kockázat, hogy a jövőben új akadályok lesznek, de az a megállapodás egy vita megoldási mechanizmus, amely gyors és hatékony, ezt megpróbálja megoldani. Az autóiparban 75 napon belül kell egy független félnek döntést hozni az ilyen vitás ügyekben, ne sokkal gyorsabb, mint a Korea-USA megállapodásban. És azt is el kell mondanom, hogy az az elektronika és a járműiparban az akadályok, nem tarifa jellegű akadályok esetében sokkal előnyösebbek ezek a feltételek, mint az USA-val szemben. Úgy gondolom, hogy nagyon jelentős, hogy az első alkalommal egy olyan megállapodást kötöttünk egy ázsiai országgal, és hogy ez az ország elfogadta az Európai Unió szabályozási megközelítését, az autók, elektronikai cikkek, a földrajzi megjelölések egyéb aspektusok tekintetében. A harmadik pont, úgy gondolom, hogy ez a megállapodás nagyon új megközelítésben kezeli a munkaügyi és környezetvédelmi ügyeket. Ezt már Stephen Woolcock is említette, egy dolgot szeretnék kiemelni, ami az ILO egyezményeket illeti, a kötelezettségvállalás nem csak az egyezmények végrehajtására korlátozódik. Három szinten fogalmazódnak meg kötelezettségvállalások. Először is az egyezmények ratifikálására vonatkozólag, másodszor ezeknek a hatékony végrehajtására, és ha nem ratifikáltak egy egyezményt, akkor biztosítani kell, hogy a jogszabályok megfelelnek az 1979-es ILO nyilatkozat követelményeinek. Az eddigi megállapodások mind tartalmazzák az ILO normákat, és az is nagyon lényeges, hogy ennek a kötelezettségnek a nyomon követésébe bevonjuk a civil társadalmat. Egy tanácsadó csoportot hozunk létre, amelyben a szakszervezetek is részt vesznek, az üzleti szereplők és a civil szervezetek. Még néhány szót szeretnék szólni a, az érzékenységekről. Természetesen nagyon tudatában voltunk a tárgyalások során, hogy vannak ilyen érzékeny pontok az európai fél részére. Mindent megtettünk azt biztosítandó, hogy tiszteletben tartjuk ezeket az érzékenységeket a megállapodásban. Három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Először is az átmeneti időszak hosszú, öt éves a legérzékenyebb területeken, aztán a legkényesebb területeken nem történt jelentős enyhítés az eredet szabályok tekintetében. Harmadszor van egy védzáradék és egy speciális záradék, amely az esetleges problémákra vonatkozik az Európai Parlament munkáját is szeretném megköszönni, illetve hangsúlyoznám az együttdöntési megállapodás, illetve döntés fontosságát. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ennyit szerettem volna elmondani. Vulkok úr tanulmánya is rámutatott, hogy a vámvisszatérítés kérése kérdése gazdaságilag nem olyan jelentős, hogyha összehasonlítjuk azt a szabadkereskedelmi egyezmény által elérhető előnyökkel. Köszönöm. Thank you, Ignacio. Köszönöm, Ignacio. És azt is köszönöm, hogy megtakarítottál nekünk néhány percet. Iván Hadak úr következik, az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének főtitkára. Hodák úr a Kopenhágai Egyetemen végezte egyetemi tanulmányait gazdaság és politikai tudományok területén, illetve Brüsszben is európai tanulmányokat végzett. Hodák úr, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm önnek és a bizottságnak, hogy lehetőséget kaptam még egyszer arra, hogy bemutassam az álláspontunkat a szabadkereskedelmi egyezmény tervezetével kapcsolatosan. Először is gyorsan megemlíteném azt a körülményt, hogy ezt még nem ratifikálták ezt az egyezményt, ami azt mutatja, hogy azért vannak még problémák, és semmi nem új a nap alatt, ezt is tudjuk. A londoni gazdasági egyetem által végzett tanulmány nagyon érdekes, de ez csak a már meglévő adatokat foglalja össze, amelyek már ismeretesek. Ez nem egy új hatástanulmány, ezt hangsúlyoznám. Először is szeretnék néhány szót szólni arról, hogy milyen adataink vannak az iparággal kapcsolatosan. Emlékeztetném önöket, hogy az Európai Uniós statisztikák szerint 36,6%-a a gyártóipar, előállítóiparbeli munkahelyeknek a gépjárműiparban van. 10 millió embert foglalkoztatunk közvetlenül vagy közvetlenül, ezt azért mindig figyelembe kell venni. A jelen helyzetben a legfontosabb trendek az autóiparban úgy néznek ki, hogy mint mindenki tudja, egyre nagyobb mértékben találkozunk ázsiai, kínai, egyéb országok versenybeli beli versenytársakkal. A jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban is figyelembe kell venni, hogy milyen versenyt jelentenek ezek az országok. Ők próbálják védeni a gépjárműiparukat, és az a benyomásunk, hogy az EU esetében ez nem igaz. Mint pedig az EU gazdaságának is fontos része ez az ágazat, meg kell tartanunk a gyártóegységeket Európában. Ma az történik, hogy a tárgyalások során, a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások során sokszor viszik a gyártóegységeket Európából és ez nagyon nehéz helyzetbe hozza a vállalkozásokat, hiszen csak itt tudnak megfelelni a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak. Nagyon gyorsan áttekinteném a Koreával kötendő egyezmény vonatkozásait a gépjárműipar szempontjából. A tárgyalások során ez az ágazat kulcsfontosságúvá vált. Tudjuk, hogy anélkül, hogy ebbe ezen a területen jó, legyen, jó lenne a megállapodás, a koreaiak nem írnák ezt alá. Ezt a koreai sajtó is elismerte, az iparág, a hatóságok, ezt mindenki tudja. Mind a koreai, mind pedig az európai oldalon az a cél, hogy megszűnjenek a vámok, ez nem is gond. Hangsúlyoznám, hogy számunkra nem az jelent problémát, hogy aláírják a szabadkereskedelmi egyezmény, de szeretnénk, ha kiegyensúlyozott volna az. Mi most úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban nem kiegyensúlyozott. A bizottságnak igaza van, a nem tarifa jellegű akadályokat nagyrészt megszüntették, ezért hálásak is vagyunk, de van lehetőség arra, hogy a koreaiak újakat vezessenek be. Ha megnézzük a védzáradékokat, ezek nem adnak különösebb garanciát arra, hogy a koreai hatóságok, a kormányzat nem tud majd új kereskedelmi akadályokat beépíteni a rendszerbe. Már most is látjuk az új CO2 jogszabályok tárgyalása során, hogy ez a szándék, és ez kulcsfontosságú elem a tárgyalásokban mindkét fél számára. Megfigyelve a fogyasztói piacokat, 500 milliós piacot nyitunk meg a koreaiak előtt, ők pedig egy 49 milliós piacot előttünk. 1,34 milliós Koreában a teljes autóexport 3,4 millió EU-ból, 2,5 Koreából. De az elmúlt négy évben 32.500 autó érkezett Koreába, és 500 ezer az EU-ba Koreából. Ez egy a az Európai Unió autóexportjának. 25 százalékát jelenti ez a forgalom a koreai exportnak. Az egyensúlytalanságok világosan láthatóak az EU-s kereskedelmi deficitben is. Ez Koreával, szem, Koreával szemben 14 milliárd euró, és 3,5 milliárdról beszélünk az EU-stat szerint, ami azt jelenti, hogy a, az EU deficitje Koreával szembe 25%-a az teljes deficitnek. És véleményünk szerint ez a hiány növekedni is fog a bizottsági hatás tanulmány alapján. Szerintem ez kb. 5, 5 milliárd euró lesz. Óriási a hiány ebben az ágazatban. Most megnyitjuk az ágazatot, és semmit nem teszünk, hogy kiegyensúlyozzuk a gépjárműipar területén ezt a viszonyt. Úgyhogy a deficit csak nőni fog. Méltánytalan versenyhelyzet. Mint már említettem, ez az iparág nem ellenzi a szabad kereskedelmet, és támogatjuk a dohai fordulót, illetve azt, hogy megnyissuk a piacokat, stb. stb. De nem tudjuk elfogadni azt, hogy igazságtalan, méltánytalan legyen a helyzet. Úgy gondoljuk, hogy a koraiaknak biztosított vám visszatérítési lehetőség, amit más OECD ország nem kapott meg korábban, ez a lehetőség méltánytalan versenyhelyzetet teremt. És ez számunkra óriási nehézség, éppen ezért azt követeljük, hogy a vám visszatérítési lehetőséget szüntessék meg, miután a vámokat megszüntették, Öt év van erre az átmenetre, és ez után azért, hogy kiegyensúlyozott legyen a viszony, a visszatérítési lehetőséget meg kell szüntetni a koreaiak számára. Nem csak arról van szó, hogy más OECD országnak ezt nem adta meg az EU soha, hanem hogy ez fontos precedensé válhat a következő ö, szabadkereskedelmi megállapodásokban, amelyekről az EU más országokkal tárgyalhat. Ami a számokat illeti a visszatérítési lehetőség kapcsán. Nagyon megoszlanak a vélemények a számok tekintetében. A Credit Suisse társaság készített egy független tanulmányt, hogyha nézzünk egy átlagára 10 ezer euró, ez egy exportált autónak az ára. Itt akár 3-500 euróra rúghat a vámvisszatérítés autónként. Még a biztos úr is a közelmúltban világosan kijelentette egy interjúban a Frankfurt Allgemeine Zeitungnak, hogy a szabad kereskedelmi megállapodás lényege nem az volt, hogy megnyissák a koreai piacot az európai gyártók számára, hanem fordítva csak azt nem értjük, hogy miért nem lehet ezt mindkét oldalon megtenni. A másik problémánk az védzáradékkal, a kétoldalú védzáradék, amelynek az volna a célja, hogy lehetőséget adjon nekünk, hogy leállítsuk az importot, intézkedéseket tehessünk haladéktalanul. Az a probléma a védzáradékkal, hogy időben korlátozott az érvénye. Erre nincs szükség. Miért kellett ezt tíz évre korlátozni? maradjon érvényben a védzáradék, és úgy gondoljuk, hogy ez még nem ellensúlyozza azt az egyensúlytalanságot, amelyet kifejezetten, vagy elsősorban a vámvisszatérítés okkal Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament és a tagállamok a jövőben a tárgyalásokban pontosítanák a definícióját annak, hogy mit jelent az érdek sérelem, és azzal egyetértek a bizottsággal, hogy meg kell adni a jogot az iparágnak arra, hogy kivizsgálást kérjen, ez úgy tudom meg is fog történni. Tehát vannak még nyitott kérdések, a kétoldalú védzáradékkal megoldást kell találnunk, illetve a speciális vám kapcsolatosan, és ezt mindenki tudja, hogy mi ez. Arra hívjuk fel az Európai Parlamentet, hogy vegye figyelembe, hogy mikor lép életbe ez a klauzula, egy perc múlva befejezem. A bizottság azt mondja a hatástanulmányában, hogy az iparág nem nyer majd előnyöket a megállapodásból, és romlani fog 5 milliárd euróval az egyensúlyhiány. Ezek számok a hatástanulmányból és Európában körülbelül 1,5%-kal csökken majd a foglalkoztatás aránya. Ez az autóiparban körülbelül 30 ezer munkahelyet jelent, vagy 10 gyár bezárását. Hogyha ki akarjuk vinni Európából a gyártást, ez jó módszer. Hogyha meg akarjuk tartani Európában a, gyártás, a gyártást és a gyártó kapacitásokat, akkor ki kell egyensúlyozni ezt a viszonyrendszert az európai ipar számára is. A hatástanulmány azt mondja, hogy 400%-kal bővül majd az EU-Korea export. Mi úgy gondoljuk, hogy ez elérhetetlen, ez a 400%, lehet, hogy egy nyomdahiba. Nem hiszek abban, hogy ez megtörténhet, ez a 400%-os növekedés az exportunkban Korea felé. Végül, de nem utolsó sorban, a nem tarifa jellegű akadályok területén fontos, hogy legyen valós lehetőségünk arra, hogy biztosítsuk, hogy a koreaiak nem vezetnek be új akadályokat, és a 2C melléklet nem adja meg ezt a lehetőséget. Megnyitja a lehetőséget a koreaiak számára, hogy új akadályokat vezessenek be, különösen a környezet és biztonsági normák tekintetében. Köszönöm szépen, és remélem, hogy kiegyensúlyozottabb lesz az egyezmény. Köszönöm. Elnök Pascal Karnais a következő hozzászólónk, az Európai Szolgáltatások Fórumának ügyvezető igazgatója jogász, európai jogra szakosodott, és jogi tanácsadóként az Európai Bizottság mellett és az Európai Bank Szövetség mellett működött, és 99 óta az ESF ügyvezető igazgatója. Öné a szó, Kernájsz úr. Ten minutes, please. Kérem, hogy 10 percben szóljon. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a meghívást a szakbizottság meghívását. Az Európai Szolgáltatások Fóruma gyakorlatilag minden szolgáltatási ágazat képviseleti szervezete. Itt pontosan kell tudnunk, hogy mit értünk szolgáltatás alatt. Ez elnök úr félbeszakítja. Minden jelenlévőt kérek, hogy hagyja abba a magánbeszélgetés legalábbis hangosan, ugyanis az elvonja a figyelmünket az előadástól. Kérem, Kernájsz úr, köszönöm elnök úr. Tehát a biztosítás, bankszolgáltatások, gyártóipari, mezőgazdasági szolgáltatások, jogi szolgáltatások, számviteli, építőipari, szállítási, energia távközlési szolgáltatások. Tehát ezek mind rendkívül fontosak az európai gazdaság szempontjából. Tudjuk, hogy a szolgáltatások tehát mennyire fontosak. A gép, ipa, gépjárműgyártó kollégától is hallottuk, hogy számukra is mennyire fontos. A szolgáltatások a GDP 60%-át teszik ki, a 60%-át magán szektor adja, a foglalkoztatásban is igen nagy a részarányunk, több mint 100 millió munkavállaló, tehát minden tízből ketten a szolgáltatások területén tevékenykednek. Az EU-koreai szabadkereskedelmi megállapodás nagyon fontos éppen ezért számunkra. A számadatok egyértelműek. Az elmúlt öt évben nagyon erőteljesen 42%-kal emelkedett az export, Korea nagyon fontos partnere az EU-nak, a szolgáltatások területén a kilencedik helyen szerepel. A tendencia pedig tovább folytatódik a következő években. Ha megnézzük a nettó kereskedelmi többletet a szolgáltatások területén, akkor ez 2,3 milliárddal emelkedett 2004 óta. Ez évente, ez 5 év alatt 15 százalékos évi növekedést jelentett, és várhatóan ugyanez fog folytatódni. A szabadkereskedelmi megállapodás pedig ezt a tendenciát csak fel fogja erősíteni. Ez gyakorlatilag átlagosan évi 10%-os növekedést jelentett. Egy forgatókönyvet szeretnék előtárni. Ha a szolgáltatások kereskedelmét megvizsgáljuk Korea és EU között, a nettó többlet tekintetében, mint említettem, a nettó tendencia évi 10%. Az Eurostat egyik tanulmányában kimondja, hogy a Koreával folytatott kereskedelem alacsonyabb tendenciát mutat, mint más partnerekkel, ahol 12% az átlag. Tehát legalább ugyanerre a szintre kéne emelni Koreával is a kereskedelmi forgalmat, és esetleg még a 15%-ot is megcélozni. Ezzel 9,6 milliárdos nettó többletet érhetnénk el, ami jótékony hatással lenne az EU kereskedelmi deficitjére összességében. Öt évvel a megvalósítást követően ez 2,2 milliárdos növek, nettó növekedést jelentene. Tudjuk, hogy a gazdasági válság amely jelenleg az európai gazdaságot érinti, mindenféleképpen szükségessé teszi, hogy kiaknázzuk a növekedési lehetőségeket. Remélhetőleg az Európai Parlament ratifikálja majd a megállapodást. A szolgáltatások nem csak a nemzetközi kereskedelemről szólnak, hanem a közvetlen külföldi befektetésekről is. Mi készek vagyunk, a mi ágazatunk készen áll erre, és az különböző leányvállalatokat is létre kell hoznunk ezekben az országokban. Ha megnézzük az FDI adatokat az EU és Dél-Korea között, akkor azt láthatjuk, hogy a tendencia szintén jelentős. Az elmúlt öt évben Európa összességében 12 milliárdot fektetett be Dél-Koreában nem igazán ismeretes, hogy a külföldi befektetések 74%-a Dél-Koreában a szolgáltatási ágazatban valósult meg, ez is Eurostat adat. Korea egyelőre nincs jó helyzetben a tekintetben, hogy fogadja az európai beruházásokat. Mint ahogy említettem, Korea a 9. kereskedelmi partner, de csak a 16. ami a külföldi közvetlen beruházásokat illeti, mégpedig azért, mert még mindig léteznek akadályok, különösen a szolgáltatások területén, ami megakadályozza a vállalatainkat. A megállapodás éppen ezért nagyon fontos lesz, hiszen ezzel komolyan javulhat az vállalataink esélye hogy eh, vállalkozásokat hozzanak létre Koreában. Tehát eh, a mi fórumunk eh, erőteljesen támogatja a szabadkereskedelmi megállapodás tető alá hozását. Mi értjük az autóipar és más feldolgozóipar üzenetét, és támogatjuk természetesen a védzáradék rendelkezés. Biztos vagyok benne, hogy ezt az Európai Parlament is megvizsgálja, és van némi mozgástér. Nagyon fontos lenne, hogyha a parlament felmérné a megállapodás összhatását, és vonatkozik ez a szolgáltatásokra, szolgáltatások számára megjelenő előnyökre is. Van még egy nagyon fontos elem, amit az LSZ e kolléga is említett, a megállapodás egy nagyon fontos precedenst fog létrehozni hasonló szabadkereskedelmi megállapodások szempontjából a jövőben. A globális stratégia is előirányoz ilyen megállapodásokat. Ha ezt a megállapodást nem ratifikálja a parlament, mint ahogy tette ezt az USA kongresszusa, akkor az EU kereskedelempolitikája nagyon komoly hátrányokat, illetve hitelességi csorbát fog szenvedni. Indiával, Kolumbiával, Perúval, Kanadával, Szingapurral, Mercosurral kívánunk hasonló megállapodásokat kötni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez lesz az első, a koreai megállapodás az az első lépés ebbe az irányba. Ha elsőként kap valaki engedélyt, vagy piaci piacra jutási lehetőséget, akkor ez a versenyhelyzeten is lendíthet. Now, the FTA will uh, give lot of... A szabadkereskedelmi megállapodás nagyon sokat jelent a szolgáltatások számára. Ez teljes körű piacra jutási lehetőséget biztosít, jogi biztonságot a beruházásaink számára, ami nagyon fontos a döntéshozók számára. A Korea-EU tárgyaló felek ugyanolyan jogi bánásmódban részesítenék az európai vállalatokat, mint a koreaiakat az elektronika területén, az építőipar területén, ahol korábban alvállalkozói kötelezettség volt, és egy sor egyéb ágazatban is. Más ágazatok azonban még nem ennyire nyitottak. Persze azt lehet mondani, hogy mi messziről jövünk. A WTO és GATT kötelezettségek, még a urugvái forduló kapcsán, amelyek jelenleg érvényben vannak, nagyon alacsonyak voltak ezek a kötelezettségek. És Korea vállalta, hogy felülvizsgálja ezeket a kötelezettségeket. Ugyanakkor a tárgyalások megrekedtek, éppen ezért ebből kell, tehát az urugvái fordulóból kell kiindulni alapként. Tudjuk, hogy más kereskedelmi partnerek is versenyeznek velünk, és a kóruszt is aláírják. A jelenlegi megállapodás, ami előttünk van, majdnem minden szolgáltatási ágazatban a Chorus Plus-t jelentené. Egyelőre a koreai piac teljesen zárt, de ezen az alapon lehetőség adódhat a nyitásra, a koreai szolgáltatások területén pedig egy reform zajlik. Tudjuk, hogy a koreai kormány ezen dolgozik a távközlési ágazatban. Százszázalékos Equity cap létezik. A mi tagjaink és az önök bizottságának tagjai is elemzik majd ezeket a részleteket, és remélhetőleg ezen az alapon minél előbb ratifikálásra, illetve végrehajtásra kerül a megállapodás. A következő... Before I give the floor to the next speaker, that the presentations have been made available by the... René van Slaten úr, aki az Európai Vegyipari Tanács iparpolitikáért felelős ügyvezető igazgatója, közgazdász végzettségű, Gröningeni Egyetemen szerzett diplomát, és az Európai Brüzsi Egyetem men 90-ben végzett, öt évvel később pedig kereskedelmi politikáit felelős vezetőként tevékenykedett. René Fanszloten úr, öné a szó. Az előadásom tulajdonképpen nem is előadás. Hát sajnos nem az én előadásom jelenik meg a számítógépen. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönném a szakbizottságuk meghívását a meghallgatásra, ahol is eh, az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodást vizsgáljuk. Tavaly októberben a felek kézjegyükkel járták el a megállapodást, és eh, mi is üdvözöltük ezt a tényt, hiszen ez egy nagyon fontos fejlemény. Mi maximálisan támogatjuk a megállapodást, és szeretnék gratulálni a bizottságnak, hogy milyen kiváló megállapodást sikerült kötnie a vegyipar szempontjából. Azzal kezdeném, hogy mennyire fontos a nemzetközi kereskedelem a vegyipar számára. A mi ágazatunk rendkívül összetett, több ezer terméket állítunk elő, Nem beszélhetünk versenyképes textiliparról, autógyártásról és egyéb felhasználó iparágakról a vegyipar nélkül. Tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, mi vagyunk a többi ipar nevelő anyja. Szeretném most bemutatni, hogy mennyire fontos számunkra a külkereskedelem. Itt látható 95 és 2009 között a belföldi forgalom alakulása, tehát a belső piaci forgalom és a külkereskedelem is látható. 58%-ról 28%-ra csökkent az export, ugyanakkor bővült a belföldi forgalom 27%-ról majdnem 50%-ra 2009-ig. És látható, hogy a harmadik országokba irányuló export 15%-ról 26%-ra bővült 2009-ig. Tehát 25%-a az értékesítéseinknek a külpiacokra irányul. Ebből két dolog következik. A szabadkereskedelem rendkívül fontos a mi ágazatunk számára. Nagyon fontos a piacra jutás. A nettó áruforgalom adatai láthatók a legfőbb kereskedelmi régiókkal. A NAFTA, kulcs szereplő Ázsia, szintén egy fontos célterület Itt látható, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem kb. 50 e- milliárd eurót tesz ki, és egy rövid példán szeretném bemutatni, hogy hol állunk jelenleg a kereskedelmi forgalomban. A legfontosabb partnerekkel szemben vámokat alkalmazunk. Az 50 milliárdos forgalom 3 os vámot alkalmazunk, tehát az EU-USA forgalmában, ami másfél milliárd eurót jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy a forgalom egyharmada vállalatokon belüli, vállalatcsoportokon belüli forgalmat jelent, ami évente 500 milliót tesz ki. Korea nagyon fontos piac. Ami az értékesítés illeti, az Egyesült Királyság és Olaszország között helyezkedik el. Az Egyesült Államok a legfontosabb piac. Kína jelentősége is egyre fokozódik, Németországé, Japáné is, tehát ez a, az első 30 ország, és ebben a mezőnyben szerepel Korea is. Hogyan fejlődött a kereskedelem az elmúlt években Koreával? Láthatjuk, hogy az export és az import is bővült, de az export erőteljesebben. Most hagyjuk figyelmen kívül, hogy 2009-ben erőteljesen visszaesett a gazdasági válság következtében mind az export, mind az import. A lényeg az, hogy Dél-Koreával durván másfél milliárd eurós kereskedelmi többletet halmozunk fel évente. Tehát ez azt jelenti, hogy mi meglehetősen jó versenyhelyzetben vagyunk a koreai piacon. Mit exportálunk Dél-Koreába? Alapvetően mindenféle vegyi terméket, alapvető polimereket, petrokémiai termékeket és azok származékait. Ezek azok a szegmensek, amelyek jellemzik a koreai exportunkat. Az import oldalon pedig a polimerek adják a többletet. Nagyon erős a polimer ágazat Koreában, és várhatóan hogy ez a, ebben a szegmensben Korea sokkal erőteljesebb versenyt fog jelenteni az európai piacon. Hangsúlyozni kell, hogy a vegyipar azonban nem tart ettől a versenytől. A szabadkereskedelem ugyanis jótékony hatással van az ágazatunkra, mégpedig a következők miatt. Ha liberalizáljuk a vegyi termékek kereskedelmét, akkor ebből elsődlegesen a vegyipar húz hasznot ugyanis mi nem gyártunk mindenféle vegyipari terméket, ezáltal pedig csökken az import költsége. Tehát ez mindenféleképpen hasznot jelent. Egyre több ország rá is felismeri azt, hogy számukra is előnyös a vegyipari kereskedelem. Kína kiváló példa erre, a vámharmonizációs megállapodás keretében csökkentették a vámtételeket a WTO-n belül, és ezzel komolyan fellendítették a vegyipart is, illetve a felhasználó ágazatokat is. Ha leépülnek a felhasználó ágazatok, akkor hogyan lehet garantálni a versenyképességet? az magas vámtételeket alkalmazó országok is ráismertek erre, például India, és már ők is megkezdték a vegyi termékek kereskedelmének liberalizálását. Mi ideális esetben azt szeretnénk, hogyha a WTO keretében kerülne sor a liberalizációra, ágazatközi megállapodások keretében. De tudjuk, hogy ezek a tárgyalások megrekedtek, tehát a szabadkereskedelmi megállapodások jelentenek egyfajta kiegészítő megoldást, hogy előrelépés történhessen a WTO keretein belül. Természetesen nem arra gondolunk, hogy minden országgal megállapodást kell kötni. Azokra kell a hangsúlyt helyezni, ahol van gazdasági potenciál, és elsődlegesen a vámjellegű és nem vámjellegű kereskedelmi korlátokra kell összpontosítani. A fő kereskedelmi partnerek már kötöttek ilyen megállapodásokat, és csak szeretnék utalni arra, hogy mi történt a NAFTA megállapodás megkötése után Mexikóval. Az USA szabadon eh, piacra léphetett ott, mi pedig eh, piaci részesedést vesztettünk. Úgyhogy oda kell figyelni, hogy a többi kereskedelmi partner mit csinál. USA, Japán, Kína, Mercosur, az ASEAN eh, országok és Ukrajna, ezek a legfontosabb kereskedelmi partnerek, ezekkel kell megállapodást kötni, de akár USA, az USA és Japán esetében sem tartunk a versenytől. ugyan teljes mértékig ki vagyunk téve a globalizáció hatásának, de ez az innovációt és a hatékonyságot is serkenti. Amikor kiválasztjuk a partnereket, akikkel ilyen megállapodásokat kötünk, azt is meg kell vizsgálni, hogy a többi kereskedelmi partnerünk kivel tárgyal. A koreai példa arra is rámutat, hogy biztosítanunk kell, hogy a tárgyalások végén egyértelművé váljon, hogy milyen előnyökkel jár a megállapodás az érintett felek számára. A bizottság kiváló munkát végzett a nem vám jellegű akadályok megszüntetése terén, a támogatások, a kettős árak alkalmazása terén, tehát ez mindenféleképpen dicséretre méltó. És remélem, hogy ez példát jelent más ágazatok számára is, amelyek kevésbé liberalizáltak. Tehát ez azért is jó megállapodás, mert nem csak a piacra jutást, hanem a beruházások területét, az innovációt is érinti Bizonyos ágazatokban, például a polimerek esetében kényesebb a helyzetünk, de kifejezetten ezen a területen a bizottság egy három lépésben történő liberalizációban állapodott meg ami pedig a multilaterális liberalizálást illeti. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, a kétoldalú megállapodásokra kell törekedni, ha ugyanis ezeket nem tudjuk megkötni, akkor Európa veszít. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólalónk Roland Schneider úr, az OECD mellett működő szakszervezeti tanácsadó bizottság vezető tanácsadója. Előszörleg a ö, német szakszervezeti szövetség ö, Kutatási Intézetében dolgozott, munkaügyekkel, szociális ügyekkel, valamint képzéssel és oktatással foglalkozott. Öni a szó, Schneider úr. Üdvözlöm Önt. Kérjük, hogy a mikrofonba beszéljen. Nagyon nagy öröm számomra, hogy megoszthatok Önökkel néhány dolgot munka jogi témában. A az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán. Az OECD mellett működő szakszervezeti tanácsadó bizottságnak vagyok a tanácsadója. Jogi szempontból ez azt jelenti, hogy nemzet közi szakszervezeti bizottság vagyunk, tagjaink vannak Koreában is, és foglalkozunk a koreai ügyekkel. Elnök úr, elhangzott az, hogy az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás az egyik legátfogóbb megállapodás, amelyről valaha is tárgyalt az Európai Unió. Jogi szempontból a 13-as és a 15. fejezete nagyon fontosak ennek a megállapodásnak, ugyanis ezek elősegítik azt, hogy meg lehessen felelni az illó különböző munkajogi szabályainak. Ez vonatkozik mind a két félre, és a civil társadalom részvételére is számítanak a különböző szakszervezetek és gazdasági szervezetek. A következő a feladatunk ezen a területen. Elvárhatjuk-e a korai hatóságoktól, hogy megfeleljenek a megállapodás értelmében a különböző munkajogi követelményeknek itt a 14. fejezetre is utalnék. Figyelembe kell venni a munkajogi tapasztalatokat, valamint azokat a reformokat, amelyeket korábban az utóbbi két-három évtizedben bevezettek a ha megnézzük a helyzetet korábban, akkor engedjék meg, hogy a 13-as fejezet főbb rendelkezéseire e, utaljak, és e, ezekhez kommentárt fűzzek. A sajtó e, cikkek értelmében az Európai Unió üdvözli azt, hogy bevezették a 13 fejezet 4-es és 6-os alpontjában a munkajogi követelményeket, valamint a tisztességes munkára is utalnak. Mindez nem csökkentheti természetesen a munkajogi piacon a lehetőségeket. Én így értelmezem ezt a cikket, ami korát illeti a különböző elkötelezettségeket illetően a munkajogi normák elfogadása alapvető a kereskedelmi területen bevezetendő reformok, a liberalizálás területén bevezetett reformok szempontjából. Természetesen a intézkedéseket, amelyekről a korai elnök beszélt, és amelyet a korai nemzetgyűlés elfogadott, nagyon jól leírják a feladatokat, de mind ez úgy tűnik, hogy arra szolgál, hogy meggyengítse a szakszervezeteket. A kormány nyomást próbál gyakorolni a szakszervezetekre, és az utóbbi évtizedben ez felerősödött, ez a folyamat. Ezt látjuk abban a tényben is, hogy nagyon sok szakszervezeti embert letartóztattak, csak azért, mert a hagyományos szakszervezeti munkát látták el, a munka lehetőségekről indítottak vitát, összegyűjtötték a dolgozókat, és így tovább. Az utóbbi 12 évben, és ismétlem az utóbbi 12 évben ez a folyamat felerősödött. Három korai elnök volt funkcióban ez alatt, a 12 év alatt, és körülbelül 2200 szakszervezeti embert tartóztattak le, és hogyha én mondjuk elmegyek korábban, és elmondom ezt ott, akkor azt fogják megkérdezni tőlem, hogy Franciaországban hány szakszervezeti mozgalmi embert tartóztattak le mondjuk tegnap, vagy akkor előjönnek, és a közlekedési sztrájkot fogják felhozni nekem. Tehát mindez nem felel meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ILO ajánlásainak, ami a az ajánlásokat illeti, az OECD tette meg ezeket, és ezeknek meg kellene felelni a követelményeknek. Fontos az együttműködés, de a koraiak nem igazán tettek meg semmit annak érdekében, cikkében, hogy az OECD különböző iránymutatóit megfelelő módon alkalmazzák. Aztán mi a megállapodás rendelkezéseit illeti továbbá a 13-as fejezetben a Pittsburghi csúcsalálkozóval kapcsolatos feladatok összefoglalására is utalás van ebben a szövegrészben, és a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, amelynek itt van a székhelye Brüsszelben is, rámutatott arra, hogy megsértik a szakszervezeti jogokat. Nem szeretnék a részletekbe belemenni, de meg szeretném osztani önökkel a Koreával kapcsolatos fejezet főbb aspektusait. Tehát a szakszervezeti mozgalmistákkal kapcsolatos megtorlásokról van szó, aztán arról, hogy az aktivistákat bebörtönzik, vád alá helyezik, a, a koreai büntető jog szerint nem engedik számukra meg azt, hogy dolgozzanak, és nagyon sok más probléma van a különböző ágazatokban, a korában a tisztviselőknek nem engedik meg, hogy például szakszervezetekhez csatlakozzanak, aztán még kevésbé engedik meg azt, hogy a kollektív szerződések terén a tárgyalásokban részt vegyenek, aztán ott vannak az emberi jogi, emberi jogi problémák, a munkajogi problémák, elbocsátanak embereket az állásukból, például, hogyha a szakszervezeti mozgalomban részt vesznek, vagy hogyha elmondják a politikai véleményüket, a korai tisztviselők nem csatlakozhatnak semmiféle pártokhoz, nem lehetnek aktív tagjai pártoknak. Erőfeszítéseket kellene tenni ezen a területen. Volt egy olyan eset is, amikor az oktatás területén tanárok részt vettek mozgalmi munkában, és elbocsátották őket. A korai kormány nem csak az ILO ajánlásai kapcsán érintett, hanem a monitoring folyamatban is érintett, nevezetesen az OECD végzett egy monitoring munkát. Itt tudjuk, hogy Korea az OECD-nek a 90-es években lesz tagja, és a monitoring folyamat mindenképpen fontos volt annak megállapítására, hogy a reformok során mennyire vették figyelembe a követelményeket munkajogi téren, korában, és azt találtuk, hogy nem járnak el a követelményeknek megfelelően. Elnök úr, tudom, hogy most már lejárt az időm, de még annyit mondaná, mondanék, hogy az európai intézmények nagyon érdekeltek abban, hogy a szabadkereskedelmi megállapodást korával megfelelő módon alkalmazzák, és mindenképpen nyomást kell gyakorolni korára, hogy feleljenek meg a követelményeknek, tartsák be azokat, és a megállapodás értelmében járjanak el. Köszönöm szépen a figyelmüket! mikrofonba kérjük, hogy beszéljen. Mikro, mikro. Elnök, szavazást kell kezdenünk, úgyhogy mindössze kevesebb, mint 25 percünk van. Aztán ugye a meghallgatás után még vitát is akartunk indítani. Tehát most megadom a szót a jelentéstevőnknek, Robert Stöldi úrnak, aki e témában jelentéstevő, és Pablo Záldának. Ez egy lehetőség. Lehetőséget adok majd még Vulkok úrnak és Ignacio Garciának is, hogyha akarnak megjegyzést tenni az elhangzottakhoz de mindenképpen korlátozni kell az időt. Robert Sturdy úrnak adom meg a szót most három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs is szükségem három percre. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak, aki eljött ma. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam önöket, mellesleg a múltban is találkoztam már önökkel. Egyetlen egy kérdésem lenne, Kennész úrhoz, de esetleg, ha most nincs idő megválaszolni a kérdést, akkor írásban is válaszolhat. Amikor a koreai kereskedelmi miniszter itt volt a parlamentben, feltettem neki egy kérdést a pénzügyi adatszolgáltatással kapcsolatosan, és akkor azt mondta, hogy hogy elindul egy, ez a, hogy, hogy lesz egy megállapodás ezzel kapcsolatosan. Most ön tudja esetleg, hogy már e, ez, ez létezik-e, és még mindig ilyen zárt ez a piac. Köszönöm szépen. Először is szeretném pontosítani, hogy úgy gondolom, hogy ez a szabad kereskedelmi megállapodás előnyös Európa számára és Korea számára is lehet, hogy másképpen is lehetett volna tárgyalni róla, ez valószínűleg így van, de azért nem szabad elfeledkezni a megállapodás pozitív előnyeiről. Kifejezetten támogatom az ilyen megállapodásokat, különösen gazdasági válságban. És persze csak a kiegyenlített megállapodásokat támogatom, és szeretnék a bizottsághoz szólni arról, hogy harmadik országok számára milyen előnyt jelenthet egy ilyen megállapodás. Az a benyomásom, és gondolom, hogy a bizottság is így gondolkodik, hogy más országokkal is kívánnak hasonló megállapodás előtni, például Kínára, ahol sokkal alacsonyabbak eh, a költségek, a gyártási költségek, mint korábban, vagy akár Európában, annál még inkább. És eh, nagyon fontos ez a fajta kiegyenlítettség, hiszen mi nekünk nincsen hozzáférésünk a piacukhoz. A bizottság vajon osztja az én nézetemet, lehet, hogy tévedek. És van egy nyitott kérdésem mindenki számára. Van egy új CO2 szabályozási tervezet folyamatban a koreai autókra nézve, és szeretném tudni, hogy esetleg van ennek negatív hatása az a koreai exportra. Vizsgálták-e ezt a szempontot? Köszönöm szépen. És akkor megnyitom a, vitát a politikai frakciók, a képviselők számára LPP részéről nem, a szocialisták részéről Renát Lange. Köszönöm szépen, elnök úr! Az eladásokból az világlott ki, hogy meglehetős szkepticizmus uralkodik a tekintetben, hogy megvalósul-e a Koreával kötendő megállapodás. Először is azt kérdezném meg, hogy az autóiparban, illetve a vegyiparban azt hallottuk, hogy le kell építeni a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat és hogy ez pozitív hatással van a vegyiparra. Milyen garanciák léteznek? Ha az autóipart megnézzük, annak történelmét, a 85%-os export lehetőségét, akkor a valóságban nem, hogy nem csökkennek ezek a vámjelleg, nem vámjellegű kereskedelmi akadályok, hanem éppen, hogy erősödnek az adózási rendszerre, ha gondolunk, vagy a CO2 jogszabályokra, hogyan lehet garantálni, hogy a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat leépítik. Ezeknek ugyanis sokkal nagyobb a hatása, mint a vámtételeknek. A második kérdésem pedig a munkajogi standardokra vonatkozik. Milyen jövőbe irányuló, vagy jövőbe mutató rendelkezéseket tartalmaz a megállapodás, amit valóban meg is valósít majd Korea. Például a szakszervezetek vonatkozásában, vagy a szakszervezeti tevékenység lehetővé tétele tekintetében üzemi szinten. Tehát mennyiben valósulhat meg az, amiben a megállapodásban megegyezünk? Zalewski. Köszönöm szépen. Pavel Zalewski, Szentlépé részéről, alelnök ennek a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a vita számomra, és ez is azt mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a megállapodás, és hogy a hatások, kihatások is mennyire különbözőek lehetnek az egyes ágazatokra például a szolgáltatási ágazatra nagyon hasznos lehet, más ágazatok számára viszont akár káros is. Szeretném tudni, hogy a pénzügyi ágazatra mennyire hasznos ez a megállapodás. Hallottunk nagyon sok kritikus hangot is ezen megállapodás ellen. Itt elsősorban a gépkocsipar részéről halljuk a kritikákat. Nagyon érdekes kérdés az, hogy milyen irányba kellene az európai gazdaságnak haladnia. Mennyire fontos ez az ágazat a gazdaságunk számára? Egy nagyon magas szintű technológiát kell használnak széles körben. Tehát az lenne a kérdésem, hogy fenntarthatjuk-e hosszú távon a vezető szerepet a gépkocsiparban. És lehetséges e, az európai e, piacot megnyitni a e, korai gépkocsipar számára. És jó lenne erre válaszolni, még mielőtt ratifikálnánk a megállapodást. Ezt a kérdést teszem fel tehát önöknek, szakértőknek. Köszönöm szépen. Tehát most már két percre kell az időt korlátoznom, az ALDE képviselője következik, Az vagy a zöldek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem mindig nagyon meglep, amikor értékeléseket látunk azzal kapcsolatosan, hogy mik is lehetnek a pozitív kihatásai egy ilyen megállapodásnak. Soha nem a realitásokat tanulmányozzuk, és az a realitás hatását a gazdaságra. Ugye e, nekem Franciaország nyugati részén, ahonnan származom, azt mondják, hogy nagyon jó dolog ez a megállapodás, mert akkor majd ugye a mi térségünkben sertéstenyésztés van, akkor sertéseket fogunk majd exportálni korába. Ugye másrészt pedig ott van ugye a, az emberek nagy része, akik szenvednek a zöld algától, a zöld alga elterjedésétől Brötányban, aztán behozunk szóját Latin Amerikából, viszont Latin Amerikában ugye a szóját olyan területeken termelik, ahol kiirtották az erdőket. Tehát én nem értem ezt az egész folyamatot. Ugye most itt arról beszélünk, hogy védeni kell a gépkocsi ipart. Én nem tudom, hogy hány milliárdot, 40, 50 milliárd eurót ruháztunk be az utóbbi két évben a gépkocsiparba? Mit tett a gépkocsipar ebből a pénzből? képezte esetleg az embereit, vagy más típusú gépkocsikat, közlekedési eszközöket tervezett meg? Kisebb gépkocsikat, amelyek kevésbé szennyeznek, amelyekkel jobban lehet a városokban közlekedni? Hát nem, nem. Nekük azt mondják, hogy védeni kell a gépkocsipart, már pedig mit teszünk, lemásoljuk az amerikai gépkocsiipart egy az egyben, pedig arra lenne szükség, hogy a gépkocsipar világszinten sokkal inkább próbáljon meg a polgárok igényeihez alkalmazkodni. Ha ez nem így lesz, problémáink lesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne az egyik a gépkocsiparral kapcsolatos én egy olyan országból jövök, ahol működnek mind korai, mind pedig európai gépkocsi gyártók, tehát megpróbálok objektív lenni, de bizonyos agályokat mindenképpen komolyan kell venni. Az új vámok, a nem tarifális jellegű akadályok, aztán a vám visszakövetelés területén, tehát ezek komoly témák. A Második megjegyzésem, vagy kérdésem, itt van valaki a Szefiktől, és azt szeretném tudni, hogy mérhető hatást lehet-e mm, elképzelni az importokat illetően az EU-val kapcsolatban. Ugye itt az export-importot kell alapul venni a kereskedelmi kapcsolatokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Zaradinnak. A GUE részéről következik a következő felszólaló. Két percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, általában az ilyen meghallgatásokon, elnök úr, gyakran súlyos konfliktus alakul ki a tőke és a munkavállalók képviselői között, és ma délelőtt úgy tűnik, hogy egymás torkának esnek a tőke képviselői, a tekintetben, hogy hogyan értékelik a szabadkereskedelmi megállapodás következményeit. És súlyos konfliktus tapasztalok az a gépkocsi gyártók képviselői között egyrészt, másrészt a szolgáltatási ágazat között, hiszen alig várják a privatizációt és hogy a koreai tőke átvegye őket. A bizottságnak talán egyfajta bírói szerepe volna most. Az a 30 ezer munkahely, amelyekről szó volt, és amelyek elveszhetnek az autóiparban, önök is így gondolják, hogy ez forró kockán. Mi a mérleg az európai munkavállalók szempontjából? a vegyipar szempontjait hallhattuk, a szolgáltatóipar úgy gondolja, hogy ez számukra nagyon jó. Mit jelent ez az európai munkavállalók számára? A bizottságtól erre várom a választ. Azután, melyek a megállapodás következményei, illetve a munkaerő vándorlásának a következményei, és elnök úr, a bizottságot kérdezném arról, hogy a szakszervezeti szövetségtől hallott beszámoló után, és a saját jelentéseink után úgy látszik, hogy eléggé ijesztő a helyzet Dél-Koreában, és a bizottság pedig egy kicsit rózsaszínebb képet fest a tekintetben, hogy például Korea aláírt sok ILO egyezményt. Mi a valóság ebben a helyzetben? Mi fog változni a koreai munkavállalók szempontjából, a jogaik szempontjából, ha aláírják ezt az egyezményt? A bizottságtól ezt is meg szeretném kérdezni. Köszönöm, FT. Kérnek-e szót? Nem, egy valaki kért még szót. Genoka Szusztál. Kicsit kezdünk kifutni az időből, egyetlen perc van. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, tévedés megkísérelni, meg osztottságot feltalálni, felfedezni a kereskedel, szabad kereskedelem pártolói és a protekcionizmus pártolói között. Én támogatom a szabad kereskedelmet, de úgy gondolom, hogy a szabadságjogoknak ott van a határa, ahol mások szabadságát korlátozza. Ilyen értelemben lehet, hogy protekcionistának neveznének, nagyon fontos számokat hallhatunk, vagyis, hogy 5 év múlva 5 milliárd euró lesz a, az autóipar deficite. 2,2 milliárdot nyerünk a szolgáltatások területén, és másfél milliárdot a vegyipar területén, ha minden jól megy. De nem vetek figyelembe egy számot, mégpedig a szolgáltatások áthelyeződését, illetve a szolgáltatás szervezés relokációját. A második téma, amit említeni szeretnék, az, hogy minden esetre sokkal egyszerűbb fellendíteni a szolgáltató, szolgáltatóipart, mint a gyáripart. Úgyhogy meggyőződésem, hogy ez a megközelítés olyasmi, amit a bizottság nem megfelelően támasztott alá. Van néhány percünk még, úgyhogy meghallgathatjuk Vukak úr, professzor úr és Ignacio Garcia véleményét. Nyolc percünk van, négy-négy. Először Vulkák professzort hallgatjuk meg. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést megválaszolok, a másik kettőt átadom. Ami a garanciákat illeti a tekintetben, hogy nem lesznek technikai kereskedelmi akadályok, ezt nem tudjuk garantálni. Semmilyen kölcsönös kereskedelmi megállapodásban nem tudjuk ezt garantálni. Az EU-nak hozzá kell járulni ahhoz, hogy új rendeleteket nem vezet be, de hát az EU folyamatosan ezt csinálja, ez része a nemzetközi kereskedelmi rendszerünknek. Erre nem adhatunk garanciák, csak addig mondhatunk, addig terjedhetünk, hogy torzító hatású szakmai, illetve technikai korlátot nem állíthatnak be, ez a vto ra is érvényes. Ami a hatásokat illet, igen, lesznek kihatások. Megvizsgálva az eddigi munkát, azt becsüljük, hogy a foglalkoztatás tekintetében nagyon kevés hatásra számíthatunk. Lesz némi relokáció, de ez minden kereskedelmi megállapodásnál elkerülhetetlen. Ami az autóiparban bemutatott foglalkoztatáscsökkenési becsléseket illeti, ez nem veszi figyelembe a tőkebefektetést az EU-ban és nem említették a gépészeti ipart, és ez is egy lényeges dolog, meg kell említeni. Köszönöm. Én azt hiszem, ennyit tudtam mondani, és a kollégámnak megadom a lehetőséget, hogy a másik két reagáljon. Drawback. Um, I will speak less because I will refer to the study keveset fogok beszélni, de egyébként a tanulmányt megkapták a bizottságnál. Megpróbáljuk hozzászólni a vitához a vámvisszatérítéssel kapcsolatosan. Egy 10.000 eurós autónál akár 320 euróra is rúghat ennek a hatása. Kilenc különböző szenáriót állítottunk össze, az input százalékokkal kapcsolatosan most és a jövőben, és akár 3-20-ra is rúghat ez az arány. Lehet ez akár 100 euró körül is. Úgy gondoljuk, hogy valóban erre nincsen precedens, ezt nem is tagadja senki, a bizottság sem, ha jól emlékszem. De ami a lényegi hatást illeti, ez az önök döntési hatásköre, vagyis ez egy korlátozott hatás, és hogyha az extrém szenáriókat akarják tanulmányozni, ezek a mellékletben szerepelnek. Köszönöm. Akkor zárjuk le a meghallgatást. A bizottság véleményével Ignacio Garciának adom meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen. És engedje meg, hogy a különböző kérdésekre reagáljak. Először az egyes a kereskedelmi mérlegek kérdésére. A tanulmánynak az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a globális kereskedelmi mérleg EU és Korea között valószínűleg javulni fog jelentősen az EU számára, akár 10 milliárddal, ami a jelenlegi deficit jelentős csökkenését jelentené és a tapasztalat is azt mutatja, hogy ha megvizsgáljuk, hogy az EFTA szabadkereskedelmi megállapodás után Koreával, az EFTA és a Korea közötti többlet ötszöröződött, meg ötszöröződött, vagyis az EU számára a tanulmány alapján jelentős javulás várható. Az valószínűleg igaz, hogy a deficit növekszik az autóiparban, ahogy a Vulkok úr is elmondta, a tanulmány nem veszi figyelembe a jelentős változásokat, amelyeket a befektetések terén látunk EU és Korea között, illetve India vonatkozásában, ha megnézzük az adatokat, látjuk, hogy az export Koreából csökkent, illetve az Európában és Indiában gyártott koreautók értéke megnőtt. Egyébként úgy gondoljuk, ahogyan Vókok úr is mondta, hogy a foglalkoztatási hatás nagyon alacsony lesz, és vannak eszközöink a felmerülő problémák kezelésére, akár a globális kigazítási alapból. A második kérdés ezzel a vám visszatérítési ügyel kapcsolatosan. A mellékletben eh, az ILSZI e tanulmányban eh, láttam az erre vonatkozó szenáriókat. Nem mindennel értünk egyet, de arra biztatnám az képviselőket, hogy olvassák ezt el. Ebből világosan kiderül, hogy jelenleg a hatás valószínűleg 1% körül lesz, az autó értékének 1%-a körül, legrosszabb esetben lehet ez akár 2%, ebből benyomást nyerhetnek a gazdasági hatására a vám visszatérítésnek. Súly, szigorú származási szabályokat fogalmaztunk meg minden ágazat számára, minden érzékeny ágazat számára. Ez nagyon lényeges az autók esetében, érzékeny fogyasztói elektronikai cikkek esetében. Ami az NTB-ket illeti, a kolléga elismerte, hogy milyen sokat dolgoztunk, hogy a meglévő akadályokat megszüntessük az autóiparban, de a szabályozási jogot nem tudjuk megszüntetni. Koreának is, az Európai Uniónak is megvan a jog, hogy szabályozza a környezetvédelmet, de hogyha az egyezmény szabályait tekintjük, világosan leírja az egyezmény, hogy hogyan lehet hang- gyakorolni ezt a jogot. És ami még fontosabb, Hodák úr, biztosítom arról, hogy az Európai Bizottság továbbra is együttműködik az európai járműiparral. Amikor szabályozói intézkedést tapasztalunk Koreában, akkor azonnal beavatkozunk és felveszek a kapcsolatot a koreai hatóságokkal, a CO2-vel kapcsolatban, és itt egyensúlyt kell elérnünk, de nem tudjuk megtagadni a jogot Koreának, hogy szabályozza a környezetvédelmet, de arra kell biztatnunk őket, hogy olyan szabályozást érvényesítsenek, amely nem akadályozza az exportőreink piacra jutását. Nem festettem rózsás helyzetet a koreai szakszervezetek helyzetéről. Nagyon fontos, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, amelyek a megállapodásban rejlenek, összehasonlítva az európai szakszervezeti ö, mozgalommal, illetve összefogva ezzel a mozgalommal. Az ETUK fő titkára is világosan nyilatkozatában támogatta ezt a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel lezárhatjuk a meghallgatást. Úgy gondolom nagyon aktuális és nagyon gyümölcsöző megbeszélést folytattunk. Meghallgathattuk, hogy mi a véleménye a három legfontosabb ágazatnak az EU gazdaságában. A munkavállalók véleményét is meghallgathatok, illetve egy független szakértőjét, valamint az Európai Bizottságét. Természetesen folytatjuk majd ezt a témát, a szabadkereskedelmi egyezményt. Néhány perc múlva megkezdjük a szavazást a védzáradékkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen mindenkinek a résztvét, részvételt és a hozzájárulásukat a munkához. Yesterday,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 Kedves kollégák! Folytatnunk kell a munkát. Szeretném kérni a figyelmüket. I ask for the conversations to cease. Yes. And I'm going to Kérem, hogy foglaljanak helyet, kezdjük a szavazást. Mégpedig a kétoldalú vételradékról az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodásban. 130 módosító indítvány érkezett a, az előadó és az árnyék előadók 14 kompromisszumos módosításban egyeztek meg. Megkezdjük a szavazást. Még egyszer szeretném kérni a figyelmüket, aki pedig nem tagja a bizottságnak, az legyen olyan drág, kedves, és próbáljon csendesen jelen lenni a teremben. You take your seats, please. Kérem, foglaljanak helyet. So, starting with the votes. Kezdjük a szavazást a 44, 45, 46-os, 47-es módosításokról ugyanarról szólnak. Kim van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosítás mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellett ellene tartózkodás elfogadva. Amendment number 50. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 52-54, illetve 52 mellett ellene elfogadtuk. 50 4, 55, 56 és 58-as együtt, ezek azonosak tartalmilag, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Csak vicceltünk. Amendment number two. Kettes számú kompromisszumos módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas számú módosítás kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67, 66, 65-ös, illetve 64 W módosítások azonosak mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hetes számú módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellett ellene e, tartózkodás elfogadva. Négyes számú kompromisszumos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos módosítás, részenkénti szavazás igen. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, külön szavazás a Domestic Advisory Groupra vonatkozó szakaszról. Egy szóbeli módosítással élnék, a mély helyett should szerepeljen itt. Van-e ezzel szemben ellenvetésük? Most az ötösről van szó, az ötös kompromisszumos módosításról. Elnézést, elnök úr, tévedtem. Tehát a Domestic Advisory Group kifejezést tartalmazó részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77. 77-es, 78-as azonos módosítások mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as ellene tartózkodás elfogadva. 79-es, 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító és a 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. A hatos kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 80, 90-es mellett ellene, tehát a 90-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszumos módosító mellett Pablo Sada Igen, egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani, a mely suddal kéne helyettesíteni. Vannak-e ellenvetések a szóbeli módosítóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor ezt elfogadtuk, és akkor ezzel a módosítással szavazzunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-98-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, tehát akkor még egyszer a 95-ös és a 98-as módosítót, megnyitom a szavazást. Kérem, hogy döntsék el. Lezárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. Egyes szóbeli módosító, Bernd Lange. Van-e kifogás ezzel kapcsolatosan? Ezzel szemben kíván szólni? Ha nincsen ellenvetés, akkor szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 20-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. Száz egyes módosító részben szavazunk. Első rész kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész ez a harmadik bekezdés mellette Tehát ez okafogyottá válik. Elnézést. A 23-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 104-es és a 105-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 107-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. A tízes kompromisszumos módosító indítvány mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112-es és a 119-es, valamint a 122-es külön szavazunk. Először a 112-esről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor ez nem külön. Illetve külön szavazunk a kettes bekezdésről. Ezt elvetettük, tehát akkor nincs külön szavazás. Ja igen, igazam volt. 113-as és a 130-as mellett. Tehát még egyszer a 113-asról és a 130-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 114-es és a 127-es mellett ellene tartózkodás. 115-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 121-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 116-os és a 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy módosító következik, 117-es, és a többi, ami ezzel azonos, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26D mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene még egyszer, tehát mellette, 31-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes szóbeli Bert Lange féle módosító mellette. Vannak-e kifogások? Nincs, akkor mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A preambulum pontok következnek. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene elvetettük. 40-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 40-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es mellette, ellene még egyszer, tehát a 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes, visszavonták, 43-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva és végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Itt a bizottság a módosításokkal együtt javaslata. Tehát lezárom a szavazást, az eredmény pedig az, hogy elfogadtuk. De még a joga, jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Még nem. De hát már lezártam. És az eredmény egyhangú támogatás. Gratulálok az előadónak és az árnyék előadóknak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Addig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 One minute. Egy percet adok arra, hogy gratuláljanak az előadónak. Non, non. Yes. Yesterday we... Tegnap rendkívül fegyelmezett ez a bagázs itt. Én kérem mindenki figyelmét, mert egyébként ki kell, hogy utasítsam önöket a teremből. Tegnap kénytelenek voltunk elhalasztani az egyik napirendi pontot, ami egy beszámoló a küldöttség olaszországi látogatásáról, és most miután 15 percünk maradt, mivel igen gyorsan szavaztunk, megadom a szót Muscardini asszonynak, és kérem számoljon be erről a látogatásról olaszországi látogatásról. Krisztiána. Köszönöm szépen, elnök úr. A delegáció, a küldöttség május 27 és 27-e között tett látogatást a Szuszta képviselő, Zálba képviselőnek, Freid és Berder képviselők voltak tagjai a delegációnak. Két régiót látogatott meg a delegáció, Orosz, Olaszországban Lombardia és Piemonte régiókat. Találkoztunk a vállalati képviselőkkel, a helyi adminisztráció képviselőivel, és két, két jelentést, jelentéssel foglalkozik leginkább, ugye most a szakbizottságunk az egyik a korával való kereskedelmi kapcsolat, a másik pedig bizonyos termékek eredet megjelölése, származási megjelölése. E témákban is tárgyalt a delegáció. Aztán a Fiát vezetőségével is találkozott a delegáció, és a jövőbeni perspektívákról beszéltünk, a hibrid autókról, gépkocsikról, amelyek a jövő gépkocsijai, és eh, ahogy ma reggel is hallottuk, elmondták az agályaikat a küldöttség tagjait, Paolo Zenivel, a Confindustria Industria elnökével is találkoztunk, valamint a CGL vezetőjével nagyon fontos szerepet játszanak ezek a térségek a textilipar szempontjából is. Volt szó az eredet megjelölésről, a textiltermékek szintjén is fontos informálni a fogyasztókat arról, hogy a textilipari termékek mit tartalmaznak a színre vonatkozólag, például. Ugye tegnap Olaszországban lefoglaltak több ezer hamisított, vagyis Kínában gyártott cipőt és ruhát. Aztán ugye emlékeznek arra, hogy a bizottságunkban volt egy meghallgatás az európai acél szektor képviselőivel. Most találkoztunk Olaszországban az acélipar képviselőivel, két nagyon fontos acélgyár képviselőivel, Aztán a magukat a gyártórendszereket is megnéztük, beszéltünk a különböző tender kírásokról, a pályázatokról, a kapcsolatokról, például Törökországgal. Továbbá meglátogattuk a cipőipart képviselőit a Rossetti testvérek gyárát, cipőgyárát néztük meg, elmagyarázták nekünk azt is, hogy mennyi a, a hamis cipő, amelyeket Kínában gyártanak. Éppen ezért nagyon fontosnak tekintik a, a szár, termékek származási országának a megjelölését. az intézményes találkozókon is fontos tárgyalások voltak. Luino térségben az önkormányzat vezetőivel találkoztunk, aztán az UPIDEB vezetőjével is találkoztunk. Ez a gyártók szövetségének az elnöksége tárgyalásokat folytattunk a termékek biztonságáról, végül pedig találkoztunk az energiaiparban fontos szerepet játszó Enel vezetőivel. tárgyaltunk a gáz ipar problémáiról, és általánosságban az energiaszektor problémáiról. A tárgyalásaink elsősorban arról szóltak, hogy hogyan lehet javítani az energia helyzeten Európában, és hogyan lehet világosabb kapcsolatokat elérni ezen a területen Oroszországgal. Tehát röviden ennyit szeretnék mondani, és szeretném megköszönni a szakbizottság tagjainak, mind azoknak, akik elkísértek bennünket erre a látogatásra. Nagyon jó volt a szervezés, jó volt minden szempontból jók voltak a feltételek, nagyon-nagyon hasznosnak tekintjük ezt a látogatást. Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak, akik részt vettek ebben a delegációban Olaszországban, és különösen Muscardini képviselőasszonynak, Gianluca Susta, Pablo nem tudom, hogy van-e hozzátenni valójuk. Ők szintén részt vettek a delegációban. Pablo? Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Muszkádini asszonynak. Nagyon hasznos volt ez a látogatás. A Fiat Fejlesztési Központját látogattuk meg, és nagyon közvetlenül találkozhattunk a szabadkereskedelmi megállapodásokhoz kapcsolódó problémákkal. Személyesen nekem nagyon tanulságos volt a látogatás, és gondolom, hogy hozzájárult a jelentés sikeréhez, amit az előbb tárgyaltunk és elfogadtunk. Gratulálok még egyszer Muscardini asszonynak, és köszönöm az őt segítő kollégák munkáját is. Gianluca Susta? Gianluca Susta. Én azt hiszem, hogy Muszkárdéni képviselő azt, hogy mindent elmondott, nagyon jól előkészített látogatás volt, nagyon hasznos, praktikus találkozóink voltak. Köszönöm szépen! Nagyon jó dolog, hogy ez egy sikeres látogatás volt. Az első alkalommal volt egy ilyen látogatás az EU-n belül, gyümölcsöző volt ez a látogatás. Most pedig eh, Tehát ahogy tudják, a következő eh, látogatás Magyarországon lesz az Európai Unión belül, és remélem, hogy ez is egy eh, sikeres látogatás lesz. Köszönöm Muszkádéni asszonynak és a többieknek is, akik részt vettek a bizottságból. Köszönöm. Most várjuk tisztelt vendégünket a spanyol kormányból. Szeretném felhívni a figyelmüket tehát arra, hogy, hogy legyenek itt. A spanyol elnökség kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységről fog majd beszámolni. One Well, it's uh, time to resume our work. I welcome... Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Szilvia Inánszó asszony, aki a kereskedelmi államtitkár a spanyol kormányban, és ő arról beszél, hogy milyen mérleget vonhatunk a spanyol elnökségből kereskedelmi kérdésekben. Üdvözlöm! És üdvözlöm Alfredo Banát úrat is, aki a miniszt- az államtitkár asszony balján ül, és ő a szakbizottság elnöke. A szakbizottságunk már jó ideje ülésezik, és éppen most szavaztunk a védzáradékkal kapcsolatosan az EU-Korea kereskedelmi egyezmény összefüggésében. Ez jó hír a tanács számára is gondolom. Úgyhogy tovább B magyarázat nélkül megadom a szót önnek, Szilvia Irán szóasszonynak. Köszönöm szépen, képviselő hölgyek és urak, a szakbizottság tagjai. Hat hónapnyi intenzív munka után itt a lehetőségem, hogy megosszam önökkel a spanyol elnökség eredményeit a nemzetközi kereskedelem területén. Összehasonlítva a januári helyzettel, amikor megjelent itt az elődömmő is bemutatta, hogy milyen fontos kihívásokat jelent országunk számára ez a feladat. Ki kellett használnunk ezt a fél évet arra, hogy lendületet adjunk az Európai Unió gazdasági és intézményes fejlődésének ebben a lelkületben dolgoztunk. Ahogyan önök is tudják, az elnöknek nincsen végrehajtói hatalma, döntéshozó hatalma, de a program alkotásban a tanács szintjén nagy hatása van. A mi esetünkben ez a kereskedelmi bizottságokra vonatkozott, ezeket koordináltuk, irányítottuk, és koordináltuk a különböző érdekeket, amelyek itt a jelentőséget kapnak. Az elnökségünk mérlegét úgy tudjuk megvonni, hogy figyelembe vesszük a körülményeket is, amikor például a Lisszaboni szerződés életbe lépett és gazdasági válság sújtotta a világ egészét. Az elnökségünk súlyos alapvető intézményes változások közepette dolgozott a Lisszaboni szerződés összefüggésében, megkezdődtek azok a döntések, amelyek az első hónapokban megindultak. Ezek meg fogják határozni az EU jövőjét a következő évtizedekben a kereskedelempolitika területén is fontos változások történtek. Új adonságokat tartalmaz a Lisszaboni szerződés különböző területeken. Ezeknek az elemzése volt az egyik legfontosabb prioritása az elnökségünknek. Én magam is eszmét cseréltem, egyeztettem ezekről a kérdésekről Strasbourgban, februárban Moreira elnökkel, illetve minden frakció elnökével, illetve képviselőjével, ahol az együttműködési kompromisszumokat egyeztettük, hogy megerősítsük az EU-t a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok terén. Intenzív munka folyt ebben a fél évben a tagállamok egy rendelettervezetet tárgyalnak, a bizottság tervezetét és végrehajtási tervezeteket. Ez egyébként majd a parlament elé is került. Az erre vonatkozó viták után a bizottság néhány napon belül bemutatja a közleményét a közvetlen tőkebefektetésekről, és ez kétoldalú befektetési beruházási megállapodásoknak az eredménye. A dél-koreai szabadkereskedelmi egyezményt is említhetném, és sok együttdöntési dosszién is dolgozunk együtt. Informális kapcsolatokat is tartunk, Moreira elnök a a gazdaságpolitikai bizottsággal is felvette a kapcsolatot, és a spanyol elnökség köszönetet szeretne mondani az együttműködésért. Nagyon jó együttműködés működ, folyt mindhárom intézménye. A gazdasági válság összefüggésében ebben a fél évben a nemzetközi kereskedelem fontos szerepet kapott és aktuálisá vált. A vitákban, az egyeztetésekben éreztük a szükségét annak, hogy megerősítsük a fenntartható növekedés alapjait és a jóléti állam létrehozásának lehetőségét. Szerencsére nem protekcionista programot hirdettünk. Ez is mutatja az államok érettségét, a kormányok érettségét, és folyamatosan kitartottak a többoldalú kereskedelem fontossága mellett. A WTO adatok alapján 25%-ot említettek az első negyedévben, az előző év negyedévével kapcsolatosan, vagyis jó kereskedelmi folyamatokat tapasztalunk. 9,5%-os növekedés ez a 2010-es évben, Szorosan együttműködtünk az Európai Bizottsággal, a spanyol elnökség részéről, és arról is volt lehetőségünk, hogy februárban informálisan találkozzanak a miniszterek a spanyol elnökség keretében a 2020-as stratégia megbeszélés érdekében. A, az informális május ülésen kezdeményezték ezt a munkát és a bizottság nyilvános konzultációt indított június másodikán az, a kereskedelmi politika jövőbeli irányai tekintetében, hogy ennek az eredményeit az őszi Európai Bizottsági Közleménybe foglalják. A különböző civil szervezetek is csatlakoztak a konzultációhoz, hogy így a végeredmény még legitimebbé váljon. A ter- kereskedelem területén az volt a célunk, hogy csökkenjenek az akadályok, és ezt a már folyamatban lévő kezdeményezések is segítik. Ezeknek a szabadkereskedelmi megállapodásoknak az tovább fejlesztése is célunk volt, és jó lehetőségek nyíltak a tárgyalásra, a külpiacokon való megjelenésére a vállalkozásainknak ebben, ezekben a kezdetekben úgy döntöttünk, hogy a bizottsággal együttműködésben egyre nagyobb ritmus diktálunk a fejleményekben. A spanyol elnökség nagyon fontos kereskedelmi politikai dimenziónak találja a multilateralitást, vagyis a többoldalúságot, és ez alapvető jelentőségű, hogy konstruktív hozzáállásunkat demonstráljuk, és hozzájáruljunk a dialógushoz és a vitához a dohai forduló március 22-én Genfben került sorra. Ezt követően több megbeszélés is volt, és a bizottság konszenzusra törekedett, eddig még ez nem született meg, de reméljük, hogy nem sokára ez megtörténik. A jelenlegi bizonytalanságok ellenére a dohai forduló még továbbra is folytatódik, és megkezdődik az utolsó határ ö, nagy jelentőségű szakasza a tárgyalásoknak. A bilaterális és regionális dimenzió is nagyon ambiciózus volt. A spanyol elnökség nagyon nagy előrelépést ért el a célkitűzései tekintetében. Latin Amerikával és a Karibi térséggel való kapcsolatunkban történtek a legnagyobb előrelépések kereskedelmi megállapodások formájában. A madridi fő, csúcs találkozó múlt májusban, illetve idén májusban történt, szabadkereskedelmi témákban, Kolumbiával, Peruval, és társulási szerződéseket kötöttünk bizonyos közép-amerikai országokkal, Perúval is volt tárgyalás, és ez szélesebb körű kapcsolatokat teremt az andoki közösséggel. Ebben az értelemben szeretném aláhúzni, milyen elégedettek vagyunk azzal, hogy megtörténtek a megfelelő lépések, hogy Ecuadort is újra bevonjuk a tárgyalásba. A társulási szerződés közép-amerikai országokkal tartalmaz egy átfogó kereskedelmi megállapodást is, liberalizálva az áruk kereskedelmét. Ambiciózus a lefedettsége a szolgáltatásokban, a közbeszerzésekben és a szellemi tulajdonjog területén amikor ezek a megállapodások életbe lépnek eh, a jóváhagyási folyamat eh, után, nagyon jó lehetőségek merülnek majd fel a cégeink számára a tárgyalásra, üzleti lehetőségek, és hozzájárulhat ez a mi eh, kereskedelmi partnereink gazdasági fejlődéséhez is. A társulási szerződések a Mercosur és az Európai Unió között negy, május 4-én kerültek aláírásra, informális megállapodások is voltak, illetve megbeszélések, és így újra tudjuk kezdeni a folyamatot. Több mint öt éve felfüggesztették ezeket a tárgyalásokat, a biregionális kapcsolatok is nagyon lényegesek. Ez fontos előrelépés, Persze vannak kihívások, nehézségek, de reméljük, hogy minél hamarabb eredményeket tudunk felmutatni. Az új tárgyalási forduló jövő héten lesz Buenos Airesben, és szeretnénk megismerni a különböző fejezeteknek a, a tartalmát. A barcelonai folyamat keretében megerősítettük a gazdasági integrációt az euró-mediterrán térségben, Granadában márciusban volt az EU-Marokkó első csúcs találkozó, és ezzel is szorosabbra kívánjuk fűzni a kapcsolatokat ezzel az országgal. Bízunk abban, hogy a következő miniszteri találkozó, ami már a belga elnökség alatt lesz, még tovább megy az euró-mediterrán szabadkereskedelmi térség kidolgozása érdekében. Szeretném arra húzni elégedettségemet, hogy az Európai Unió Barcelonában a mediterrán térség tekintetében milyen előrelépéseket tett. Ami a tárgyalások lezárását illeti az öböl országokkal kapcsolatos tárgyalások tekintetében, itt az exportvámokról tárgyaltunk, ez nagyon fontos elem, hogy megtartsuk az európai vállalkozások versenyképességét. Reméljük, hogy nem sokára lezárul ez a tárgyalás, és csökkennek a különbségek a különböző felek között a tekintetben. Az ASEAN területén a bilaterális fókusz uralta ezt az fél évet. Két fordulóban zajlottak tárgyalások szabadkereskedelemre vonatkozólag Szingapúrral, Vietnámmal, és valószínűleg majd más régióbeli országokat is bevonunk, mint Malázia például. A végcél az lesz, hogy regionális szabadkereskedelmi egyezmény szülessen. A Koreával kötött, kötendő szerződés egyfajta kísérleti szerződés, hogy tudjuk alkalmazni a Lisszaboni szerződés új folyamatait, és a parlamentális konstruktív folyamatokat tudjunk érvényesíteni, különösen a kétoldalú védzáradékkal kapcsolatosan áprilisban a bizottság a tanácsnak javaslatokat tett az előzetes alkalmazásra vonatkozólag és a szabadkereskedelmi megállapodás aláírására vonatkozólag, hogy az Európai Parlament elemezni tudja ezt a dossziét, még mielőtt előzetesen alkalmazzák majd az év végén. Azután Ázsiával kapcsolatosan két szabadkereskedelmi tárgyalási forduló zajlott Indiával, ez nagyon érdekes az EU számára. Minden ilyen jelentős szerződés esetében nagyon komplex a tárgyalás, mindkét fél számára politikai jelentőségű döntéseket kell hozni, az európai és indiai vállalkozások számára ez óriási lehetőséget jelentene. A Kínával a kapcsolatok javítása, a befektetések, a piacra jutás és a szellemi tulajdonjog területén szintén a napirendünkön szerepelt. A Kína-Európai Unió csúcs találkozó májusban került sorra. Nagyon fontos előre lépni annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatok kiegyensúlyozódjanak újra, és meg kell tenni a megfelelő lépéseket, hogy a közbeszerzések tekintetében közelítsük Kína álláspontját és a WTO csatlakozás összefüggésében is. Pakisztán összefüggésében is egy sús találkozóra került sor, az importokkal kapcsolatosan az SPG rezsim összefüggésében Oroszországgal a kétoldalú megállapodások, illetve kapcsolattartás tekintetében az VT-hoz való csatlakozásról is tárgyaltunk, hogy elő tudjuk mozdítani a kereskedelmi kapcsolatainkat, de továbbra is vannak bizonytalanságok a közeljövővel kapcsolatosan. Másrésztről az, ukrán, az új ukrán elnök írta az U- szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalás kezdésére vonatkozó szándéknyilatkozatot. A transatlanti kapcsolatokban az elnökség fontos célja volt, hogy szorosabbra fűzze a gazdasági kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, a májusra tervezett csúcsálkozót elhalasztottuk, de előre tudtunk lépni a cél kitűzésünk tekintetében, vagyis hogy a transatlanti gazdasági tanácsot, ezt egyébként teknek nevezik, a, ezt e, ez váljon a legfontosabb stratégiai és bilaterális gazdasági fórummá. Gucht e, biztos úr is részt vette ebben a tárgyalásban, és mindkét fél kifejtette érdeklődését a kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében. A következő hónapokban folytatódik ez a munka. Megalapítjuk a célkitűzéseket és a munkamódszert a különböző szektorok tekintetében. Jelentősen előreléptünk a gazdasági és, társ és kereskedelmi megállapodás tekintetében Kanadával. Idén kerül sor a tárgyalások értékelésére. Japánnal erősítettük az erőfeszítéseket, hogy szorosabbra fűzzük a kereskedelmi kapcsolatokat, megállapítva a legfontosabb opciókat, amelyek lehetővé válnak a döntéshozatal után, és ezeket ma ambiciózusabbakra próbáljuk megfogalmazni. A bilaterális kapcsolatok tekintetében az AKC országokkal kötött gazdasági társulási megállapodásokra is utal, utalnék. Az a korábbi nyolc után még hatot aláírtunk, a két oldalú csúcs találkozó margóján. A spanyol elnökség megtett mindent, hogy megtartsa ennek a kezdeményezésnek az ambiciózus fókuszát az Ákácsi országokkal összefüggésben. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb mód arra, hogy az, ezeknek az országoknak a gazdasági fejlődését elősegítsük. Ami a horizontális kérdéseket illeti, szeretnék utalni az a piacra jutási stratégiákra. Június 1-én a bizottsággal együtt szerveztünk egy nagyon érdekes szemináriumot Madridban, amikor alkalmunk volt vitát folytatni azokról az elemekről, amelyeknek részük, részévé kell válniuk egy erősített stratégiának. A kereskedelem politikával kapcsolatosan a piacra jutásnak fontos szerepet kell adni, illetve a közbeszerzéseknek, a szellemi tulajdonjognak, ezek voltak a legfontosabb kérdések a szemináriumok, hozzájárulva a 2020-as stratégia céljai teljesüléséhez. A szellemi jogok területén óriási előrelépés történt ebben a fél évben. A kereskedelmi megállapodás tekintetében az árul hamisítással szemben. Ezt aktának hívják rövidítésben angolul. Svájcban kerül sorra az utolsó fordulója ennek a tárgyalási folyamatnak. Reméljük, hogy minél hamarabb a következő fél évben ebben előre lehet lépni. Ami a külső piacokat illeti, spanyol elnökség egy támogatási kézikönyvet nyújtott, dolgozott ki a kisvállalkozások számára a harmadik országokban való érvényesüléshez ez már rendelkezésre áll az európai cégek számára, hogy ezekben az esetekben minél gyorsabban tudjanak reagálni. Ez fontos segítség számukra. Két fontos ágazatot emeltünk ki a textil, acél és egyéb ipari területekről. Az ez a két ágazat, az autógyártás és a kerámiaipar, és ezek nagyon fontos szerepet töltenek be az említett ágazatban, és nagyon fontos, hogy le tudják győzni a, az akadályokat a harmadik országok piacra célra jutásával kapcsolatosan. A spanyol elnökség során nagyon fontos célkitűzés volt a kvantitatív célkitűzések fel teljesítése, a kereskedelmi támogatások területén. Ez kapcsolódik a fejlődő országok helyzetéhez. Több millió eurót fordítottunk a kapacitásépítésre, és arra kell összpontosítanunk, hogy a minőségét is javítsuk ezeknek a segélyeknek. Az ENSZ is foglalkozik a kérdéssel, az Európai Uniónak lehetősége lesz arra, hogy visszaszerezze ezt a fontos szerepet, amelyet a kereskedelem politikában játszik. Az elnökség alatt kidolgoztunk és elfogadtunk bizonyos következtetéseket, tanácsi következtetéseket a nagyon fontos szeptemberi találkozó kapcsán. Nagyon fontos célkitűzés volt a programunkban a nemzetközi szer, szerződés az Egyesült Államokkal a fegyverkereskedelemmel kapcsolatosan. Megpróbáltunk kidolgozni egy tervet erre a szerződésre, hogy 2012-ben megállapodásra tudjunk jutni. Ami a, az export hitel csoporttal kapcsolatos tárgyalásokat illeti az OECD-n belül, itt is előrelépés sikerült elérni, nagyon fontos és aktív szerepet játszott az elnökség. Összefoglalva ennyi volna a spanyol elnökség eredményei az elmúlt fél évben. Nagyon komplex időszakot élünk, intézmény és gazdasági problémák merültek fel, fontos kihívások voltak ezek, de biztosítom önöket, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a nehéz feladatot kellőképpen be tudjuk tölteni, és nagyon hálás vagyok azért a támogatásért, amit a parlamenttől kaptam. Most le is zárom a felszólalásomat, és nem sokára lezárul az elnökségünk is. Szeretnénk, hogyha a nemzetközi kereskedelem területén az Európai Unió újra átvenné a vezető szerepet, és a gazdasági újjáéledés motorja lehetne multilaterális keretekben is az Európai Unió. Biztos vagyok abban, hogy ez, ebben a célkitűzésben továbbra is számíthatunk majd az Európai Parlament támogatására, hiszen a jövő szempontjából kulcsfontosságú intézmény ez. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az igen terjedelmes beszámolót. A spanyol soros elnökség részéről. Nagyon pozitív értékelést hallottunk, és pozitívan értékelendő az is, amit önök az elmúlt fél évben elvégeztek. És most megadom a szót a frakciók képviselőinek, Szalba úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a eh, az államtitkár asszonynak nagy örömre örömömre szolgál spanyolként, hogy eljött hozzánk. Mm, kielégítőnek nevezte a spanyol elnökség munkáját, ezt sikeresnek is mondhatjuk. Viszont volt több hónap zavar, ami figyelemelterelő volt, ami a kereskedelmi szempontokat illeti. Elmondhatjuk, hogy a spanyol elnökség több mint sikeres volt az átlag felett teljesítettek, és ehhez gratulálok. Szeretném kiemelni különösen az EU Perúval és Kolumbiával kötött szabadkereskedelmi megállapodását, a kereskedelem liberalizálására vonatkozóan ipari, mezőgazdasági és halászati termékek, valamint szolgáltatások területén. Ez egyébként a politikai párbeszédre is kiterjed az emberi jogok vonatkozásában. Ezen kívül kiemelném a társulási szerződés aláírását az EU és Közép-Amerika között. Ez is sikerként könyvelhető el, ami az európai vállalatok javát szolgálja. És jótékony hatással lesz a közép-amerikai gazdaságokra is. A Mercosurral is megkezdtük a tárgyalásokat a társulásról, és ez egy plusz ösztönző minden intézmény számára. Végezetül pedig egy beruházási mechanizmust is tető alá hoztunk Latin Amerikában. Előrehaladás történt a Karadak terén is, ami szintén egy ambiciózus megállapodás mindkét fél számára. Egy, ezen kívül Szingapurral és Indiával is folytatódtak a tárgyalások. a védzáradékkal kapcsolatosan is jó volt az együttműködés a koreai megállapodás kapcsán, és rengeteg segítséget kaptam a spanyol elnökségtől, éppen ezért külön köszönettel tartozom. Árnyék előadóként azonban szeretném elmondani, hogy a dohai fordulóban a tárgyalások igen lassan illetve egyáltalán nem haladtak előre. Várhatóan ugyanez folytatódik 2011-ben és a WTO keretében is. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos területeken elmaradtak a kezdeményezések. Sebastian miniszter úr, amikor január 27-én itt járt, említette ezeket. A protekcionizmus kérdését is szeretném kiemelni. Itt meg kellett találni a gyors kiutat a válságból, és ebben a fejlődés elősegítésében a kereskedelmi megállapodások jó eszközül szolgálnak. Azt hiszem azonban itt nem volt megfelelő mértékű ambíció, törekvés, amit legalábbis mi a parlament részéről szívesen belláttunk volna. Ami a barcelonai helyzetet illeti, úgy gondolom, hogy mint ahogy az államtitkár asszony is elmondta, az elnökség kielégítően működött, sőt ennél jobban is, és köszönöm szépen, gratulálok. Menendez uh, úr, köszönöm szépen. Én is üdvözlöm az államtitkár asszonyt. Lehet, hogy politikailag nem korrekt, amit mondok spanyolként, hogy ilyen nyíltan gratulál valaki a, egy kormányzati szerepet betöltő párt részéről, de valóban ez a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy inkorrekt leszek. Én is szeretnék gratulálni. Nem kívánnék most részletesebben kitérni azokra a dolgokra, amelyeket Szálba úr említett. Ezek dicsérő szavak voltak. Csak annyit, hogy a szakbizottság tagjai objektíven értékelik az ön munkáját. Szalba kollégának csak annyit, hogy a az előrelépés hiánya a Doha tekintetében nem a spanyol elnökségen múlott. Van Rompuy úr is említette, hogy itt strukturális problémákról van szó, amelyeket több, hosszabb idő alatt lehet csak megoldani. Különböző kérdések vannak, de miután a többiek is kívánnak szólni, csak pár dolgot említenék, például a második fordulóra vonatkozó lehetőséget megragadva, mint ahogy az elnök úr említette, a Mercosurral kapcsolatos tárgyalások kapcsán. Az államtitkár asszony említette, hogy a szakbizottságon belül van egy ágazat, aminek a, amire a tárgyalási mandátum 2009-ben megvalósításra érdemesnek minősül. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság másképpen gondolkodik, vagyis hogy a mandátum tartalmazza a garanciákat és a pontos előírásokat, hogy az új helyzettel szembenézzenek a jelenlegi globális válság összefüggésében. Tehát a kérdésem először is, mi a véleménye erről, és konkrétan gondolja-e, hogy jó volna-e hatástanulmányokat végezni időről időre erről a helyzetről. A második kérdésem, megemlítve azt, hogy ön is említette, hogy optimizm, optimista Ekvádorral kapcsolatosan, ezt én is osztom, vagyis hogy Ecuador részt venne a kolumbiai és bolíviai folyamatban. Olyan híreim vannak, hogy Bolívia a nehézségei ellenére úgy gondolja, hogy az EU-val fenntartott kapcsolata stratégiai jelentőségű. A legutóbbi hírek arra utaltak, hogy ez az ország lehetséges, hogy ekvador nyomába lép, és csatlakozna az andoki közösség azon országaihoz, akik ezt a fajta kapcsolatot tartják az EU-val. A kollektív integrációs folyamatot sem Bolívia, sem pedig az EU nem akarja lezárni, de most itt abba is hagyom. Köszönöm szépen. A spanyol szép nyelv de még nem az egyetlen nyelv az Európai Unión. Medin Gazak. Gazak kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, kösz, üdvözlöm Önt. A spanyol kollégáim jobbról és balról szólaltak fel. Most én itt középen vagyok, középről szólalok fel Mr. Asszony, szeretnék önnek gratulálni mindazért, amit elértek, azokért a sikerekért, amelyeket elértek a soros spanyol elnökség alatt. Ugye nagyon fontos időszakban vették át az elnökséget, akkor, amikor a Lisszaboni szerződés is érvényben lépett a parlamenttel új együttműködési kapcsolatok indultak, és mi minnyáján elégedettek vagyunk ezekkel a tapasztalatokkal. Ön említette a latin-amerikai országokkal, a Mercosurral, a Karib térség országaival mm, elindított kapcsolatokat. Ez mind nagyon szép és jó, és gratulálok önnek, annak ellenőre, hogy még vannak problémák, de én egy én más témával szeretnék foglalkozni. esetleg Pablo Szálba kollégám már felvetett egy témát, a dohai fejlődési fordulata kapcsolatosan mindnyájan amellett vagyunk, hogy e témát illetően mindenképpen sokkal nagyobb együttműködése van szükség az amerikaiak szerint is. Ön szerint jövő évre le lehet zárni ezt, ezt a tárgyalás sorozatot? Most az SPG plusszal kapcsolatosan pedig a bizottság azt javasolta, hogy ezt a területet szintén szélesítsük ki, vannak azonban olyanok, akik módosítást szeretnének. Mit gondol e témával kapcsolatosan? Az utolsó kérdésem pedig azzal kapcsolatos, hogy ugye hallottuk a kereskedelmi stratégiával kapcsolatos elképzeléseket 2020-ig. Az önök tapasztalatának fényében ön szerint mik azok a mi az az öt prioritás, amelyekkel foglalkozni kell majd az elkövetkezendő években a következő soros elnökségeknek? Itt keresked, nemzetközi kereskedelmi prioritásokra gondolok. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, miniszterasszony. Én nem osztom az ön optimizmusát bizonyos témákat illetően. Például a, a Mercosurral való tárgyalások megnyitása és újra megnyitása kapcsán Peru és Kolumbia hát érintően. Na, ő nagyon jól tudja, hogy a helyzet nagyon nehéz ezekben az országokban. Nő a munkanélküliség mindenhol, destabilizálódott a helyzet, a gazdasági növekedés nem megállt. Tehát az latin-amerikai országokkal kapcsolatosan nekem nagy agályaim vannak, például a Kolumbiával kapcsolatosan, Bolíviával kapcsolatosan. Ugye megint csak arról van szó, hogy pénzt kérünk Európától, de ez az egész helyzet nem koherens ami a, Merkur, a Mercosur-t illeti. Nagyon nagy problémákat okoznának ezek az ágyalások az európai mezőgazdaság számára. Nagyon jól tudja, hogy milyen problémák vannak már az állattenyésztés területen, területén, a, a különböző területeken egyre inkább megpróbálnak exportálni ezek az országok, például a baromfi termékek esetében 26%-kal több lenne az exportjuk, de tudjuk, hogy ezek az országok nem tartják be az alapvető higiéniai és munkajogi feltételeket. Nem tudjuk, hogy mi történik a környezetben, nem tudjuk, hogy milyen kihatásai lennének mindennek az Európai Unióra, az európai dolgozókra, ami pedig a földközi tengeri, tengeri kapcsolatokat illeti. Hát ez egy kimondott csőd, ugye ezt tudjuk, nagyon nagy reményeink voltak a földközi tengeri térséggel kapcsolatosan, ezen unió, a mediterrán unióval kapcsolatosan, de e, mindez nem valósult meg. Gazdasági szempontból jó lenne tudni, hogy ezeknek a folyamatoknak mi lesz a kihatása. Köszönöm szépen! Muscardini képviselőasszony az epp től Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a spanyol elnökségnek az elvégzett munkáért a, ebben a súlyos válságban. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elért az elnökség, de még most az utóbbi napokban is tovább folyik a munka, és jó lenne, hogyha egy elég erőteljes üzenetet küldene a spanyol elnökség a következő elnökségeknek a munkát illetően. Ugye mi itt a kereskedelemmel foglalkozunk, és ezen a területen azt kellene kérni a tanácstól, hogy nagyobb figyelemmel foglalkozzon e témával, ugyanis nem igazán jelentős ez a munka. Hiányzik egész egyszerűen a gazdasági stratégia a politikában. Semmit nem teszünk annak érdekében, hogy növekedjen a gazdaság a polgáraink érdekében. Nem csak pénzügyi politikáról kell beszélni, gazdaságpolitikáról is. Tehát el kell indítani, meghívást kell tenni a bizottság és a tanács felé. Azt hiszem, hogy szembe kell nézni a, azzal a problémával is, hogy harmonizálni kellene a vám rendszereket. Ugye tegnap a biztos úr, de Högt úr azt mondta, hogy már létezik a harmonizáció a jogszabályok területén, viszont nem létezik a felügyelet területén. Ugye a vám hatóságoknak fontos szerepük lenne, például abban, hogy az illegális vagy hamisított termékeket ne lehessen behozni Európába. Nagyon nagy munkát végzett a spanyol elnökség a hamisítás elleni megállapodás terén, valamint a KKV-k szintjén. Remélem, hogy e, a jövőben is egy fontos jelzés jelent a KKV-k támogatása. Nagyon sokat beszéltünk más találkozókon, üléseken is azzal kapcsolatosan, hogy túlságosan sok a szabadkereskedelmi megállapodás Európában. Persze, hogyha országokkal kötünk ilyen megoldásokat, az, az elfogadható dolog, hogyha segítünk olyan országokat, amelyeknek problémáik vannak, vagy új vállalatokat akarnak létrehozni akkor jó, segítsünk, de most Indiáról beszélni, vagy más nagy országokról, mindez egyre inkább veszélyessé válik. Tehát, mivel az elnökségük végén járnak, szeretném rá, szeretnék arra is rámutatni, hogy Mm, nagyon fontos a termékek származásának eredetének megjelölése is, ugyanis Európa hátrányban van jelenleg, hátrányban van az Egyesült Államokkal, Kínával szemben, ahol már létezik ez a jogszabály. Köszönöm szépen, Krisztina. Higgins úr a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár asszony, a spanyol elnökség fél évig volt hivatalban, amikor is a pénzügyi piacokon a legbotrányosabb spekuláció szemtanúi lehetünk hedge fundok és private equity alapok részéről. Görögország volt a legrosszabb példa, de Spanyolország, Olaszország és Írország is célpontjuk volt az ilyen spekulánsoknak. Ön, mint kereskedelmi államtitkár bizonyára tudja, hogy minél több erőforrást vontak ki a pénzpiacról ezek a paraziták, annál mélyebbre süllyed a gazdasági válság a termelésben, illetve a szolgáltatásban is, pusztán azért, mert rengeteg közpénz, aminek beruházásokat kellett volna finanszírozniuk, vagy közszolgáltatásokat, ezeket arra kellett fordítani, hogy a piacokat a spekulánsokkal szemben megvédjük. Azt szeretném kérdezni, hogy ön hogyan indokolja hogyan tudja megmagyarázni azt, hogy a spanyol kormány, épp úgy, mint nálunk Írországban a kormány, térdre hullott, kapitulált a spekulánsok előtt, és a spanyol munkások életszínvonalát áldozta be, a spanyol nyugdíjasok jogait. Miért nem léptek a spekulánsok megakadályozására, vagy a rendszer megváltoztatására. Beszélhetünk a kereskedelmi vagy gazdasági növekedésről és egyebekről, de azt szeretném kérdezni öntől, államtitkár asszony, hogy ami a kolumbiai és perui szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, hogyan indokolja meg azt, hogy szembe menve a baloldallal, a szakszervezettel Kolumbiában, illetve olyan szervezetekkel, amelyek a benszülötteket védik, illetve egyéb emberi jogi szervezeteket. Ez szerintem egy szörnyű példája az emberi jogok megsértésének. röviddel azután, hogy a bírósági eljárások nélkül legyilkoltak, tömegsírját feltárták. Hogyan tudnak leülni egy olyan kormányjal Kolumbiában, amit olyan kormányjal Kolumbiában, amelyet felelősség terhel ilyen emberi jogi sértések kapcsán. És a közép-amerikai kormányokkal megkötött megállapodásokra ugyanez mondható el. Hogyan tudja indokolni például a hondurászi kormányjal folytatott tárgyalásokat, amely végül is egy pucs következtében került hatalomra. pusztán azzal a célral, hogy a kereskedelmi megállapodásokat megkötsék ezekben az országokban. Akkor kíváncsian várjuk most a vendégünk, Szilvia Iranza államtitkárasszony válaszait a spanyol elsők, elnökség nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Kezdjük azokkal a kérdésekkel, amelyeket Szelvá úr tett fel a népet részéről. Köszönöm személyesen ezeket a kérdéseket, illetve a támogató észrevételeket, és hogy elismerte a spanyol elnökség sikereit. Úgy hiszem, ebből azért volt számos fontos kérdésekben. Ahogyan Szálva úr is elmondta, vannak olyan témák, ahol nem tudtunk előrelépni, bár sok erőfeszítést tettünk, mert egyszerűen nem a mi kezünkben volt a megoldás. A dohai fordulóban is megtettünk mindent az előrelépés érdekében, és itt is nagyon fontos feltételességek érvényesültek, amelyek nagyon fontos tárgyaló partnerek be, betonozott álláspontjából következett. Például az Egyesült Államok is, ahol most választási folyamat zajlik, és nem is tudjuk mi az álláspontjuk, de optimisták vagyunk, mert a következő napokban a torontói találkozón lehet, hogy lesznek elmozdulások, előrelépések ezen a területen, és ezt mindenképpen üdvözölnénk. Ami Menendez úr kérdéseit illeti először is. Mi a véleményünk a mandátummal kapcsolatosan, vagyis a bizottság megbizatásával kapcsolatosan a Mercosur tárgyalások területén. Úgy gondoljuk, hogy az a megbizatás, amelyet már több éve kapott a bizottság, hogy a Mercosurral tárgyaljon, továbbra is érvényes. Bizonyos, hogy voltak változások a környezetben, a gazdasági környezetben, de ahogyan más valaki is elmondta, azok a kérdések, amelyek aggasztottak minket néhány évvel ezelőtt, továbbra is aggasztanak minket. Úgyhogy a mostani kérdések is már jó ideje a tárgyaló asztalon szerepelnek. És a megbeszélés után majd világosabban látunk a helyzetet illetően, és talán a mandátumot is megváltoztathatjuk, vagy ezt fontolóra vehetjük, de az első tárgyalási fordulóig ezt nem tesszük meg. Egyetértek, hogy nagyon hasznos volna aktualizálni a hatástanulmányokat ezen a területen. Azután, ami Ekvádort és Bolíviát illeti, kétségtelen, hogy jó volna, hogyha visszatérne Ecuador és Bolívia a tárgyalóasztalhoz. És természetesen Bolívia úgy gondolom, ez a személyes véleményem, végső soron visszatér majd a tárgyalásokhoz, az ő érdekük. Ecuadorról is ugyanezt lehet elmondani. Aztán az, hogy Kolumbiával, Perúval aláírtuk a szerződéseket, nem jelenti azt, hogy Bolíviáról, Ekvadorról lemondunk, ezek nagyon fontos partnerek lehetnek, és az ő számukra is fontos az együttműködés. Ami a Kaszák úr felvetett, által felvetett kérdéseket illeti a Dohai fordulóról először, természetesen úgy gondoljuk, hogy nagy előrelépés történt az elmúlt években, sok munka árán, és decemberben, 2008 decemberében is már ezek a előrelépések megtörténtek, és Kanadában jó lehetőség lesz arra, hogy tovább vigyük a folyamatot, illetve tisztázzuk, hogy az egyes országoknak, a legrelevánsabb országoknak mi az álláspontja, és Koreával kapcsolatosan is felterjük a lehetőségeket. Szólnék még arról is, amit az SPG rendeletről mondtak, ez ennek az esetleges módosításáról. Már folyamatban van egy módosítási folyamat, vagyis hogy a rendelet változzon. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazságosabb legyen a rendszer a kedvezményt élvező országok számára, felül kell vizsgálni a gazdasági kritériumokat, hogy jobban ki tudjuk választani azokat az országokat, kedvezményezett országok, kat, amelyek a nagyon kompetitív országokat ebből ki tudjuk zárni. És természetesen a kritériumokat felülvizsgáljuk, például a kiszolgáltatottsági kritériumot figyelembe venni a különböző rekvizitumokat, az AKC, AKC plusz tekintetében, és az eredet megnevezéseket is felül fogjuk vizsgálni. A prioritásainkat illetően, mármint ami a 2020-as stratégiát illeti a kereskedelmi területen, a március 3-i bizottsági dokumentum alapján, illetve a nyilvános konzultáció alapján, amely júniusban zajlik, 28-án zárul le, július 28-án. A dokumentumban megfogalmazódnak bizonyos prioritások, ön ötöt kért, én most nem tudom azt mondani, hogy négy van vagy öt, de először is le kell zárni a B és multilaterális tárgyalásokat, amelyek most folyamatban vannak és amelyeknek a legnagyobb a gazdasági hatása a térségünkre másodszor. Jobban kell alkalmazni a meglévő egyezményeket, és összpontosítani kell a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályokra. Ezek nagyon jelentősek a világon, egyre nagyobb ezeknek a jelentősége. Harmadszor beszélhetünk arról, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az kereskedelemnyitási erőfeszítésekre termékek és zöld technológiák tekintetében, a nagy technológiai hozzáadott értéket tartalmazó termékek esetében a legnagyobb lehetőséggel rendelkező ágazatok vonatkozásában elsősorban. És prioritásként kezeljük azt, hogy folytatni kell a munkát a stratégiai magas szintű dialógusokban, olyan kérdésekben, mint a piacra jutás, a szabályozási keret, a globális egyensúlyhiányok, az energia terület, az éghajlatváltozás, oktatás, szegénység, fejlesztés. És természetesen fel kell erősítenünk az Egyesült Államokkal a dialógust, Kínával is, és javítani kell Japánnal és Oroszországgal a kapcsolatokat. Természetesen a piacra jutási kérdésen továbbra is dolgoznunk kell, segítve a kis és középvállalkozásainkat és egyéb vállalkozásainkat, hogy a harmadik országokban még jobb hozzáférést kapjanak a piacokhoz. Válaszolva a felvetett kérdésekre, amelyeket Szenes asszony vetett fel, beszél a Mercosur kérdéséről, úgy gondoljuk, hogy a Mercosurra kötött egyezményben, amely valószínűleg időt vesz igénybe és erőfeszítést, a bizottságnak megvan a maga mandátuma, amely garantálja, hogy az európai vállalkozások számára előnyös lesz ez a megállapodás nettó összevetésben, hiszen piacra jutást jelent az európai vállalkozások számára, például az autóipar, autóalkatrészek területén. A korábbi tárgyalásokban a, ezeket kizárták, de aztán olyan területek is érintettek, mint a textilipar, kozmetikai ipar, cipőipar, gyógyszeripar, és más ágazatok, mint például az étolajok, borok és magas minőségű élelmiszerek. Az eredet megjelölésekre is összpontosítani kell, de ezek az új generációs megalapodások nagyon széles hatókorúek, új lehetőségeket adnak majd a befektetések területén, és szeretnénk megerősíteni az átláthatóságot, a hozzáférést és a védelmét ezeknek a befektetéseknek, javítani a, kompet- a versenyképességet a szolgáltatások területén is. Brazíliával kapcsolatosan is sok es lehetőségünk lesz például a távközlés, energia területén, a környezetvédelmi szolgáltatások, építőipar, közlekedés ilyen területeken, és persze még arról is kell beszélnünk, hogy a közbeszerzések milyen fontos területet jelentenek. A Mercosur már elmozdult az álláspontjáról, hajlandó megnyitni a kormányzati szervek, központi kormányzat előtt is a piacát. A különböző valószínűleg Brazíliában az olimpiai játékok és a világbajnokság és majd fontos infrastruktúra fejlesztésekre ad lehetőséget. Úgyhogy végső soron úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás fontos célkitűzés és kihívás, de lehetség, lehetőség is a vállalkozásaink számára. Az euró-mediterrán folyamat vonatkozásában világos, hogy a politikai feltételek megakadályozzák a tárgyalást a gazdasági területen és ezekkel az országokkal. Tudatában kell lennünk, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. Ami a gazdasági politikai kérdéseket illeti, itt is fontos kihívások vannak, például a dél-dél együttműködést illeti, Másrésztről erősebb erőfeszítéseket kell tenni a diversifikáció érdekében ezen a területen, és az ipari integrációt elő kell segíteni regionális szinten is. Eh, pasando a las cuestiones. Nézzük azokat a kérdéseket, amelyeket Higgins úr tett fel a GUE részéről. Elnézést, Buszkárdini asszonyt majdnem kihagytam. Köszönöm szépen az észrevételeit. Kétségtelen, hogy segítségünkre lesznek abban, hogy a kereskedelmi területen még nagyobb sikereket érjünk el, ez nagyon fontos a régiónk számára. Köszönöm szépen az észrevételeit. Aztán voltak még kérdések. Higgins úr tett fel néhány kérdést a GUE részéről. Azt kérdezi, hogy miért adtuk meg magunkat a spekulátoroknak, um, hiszen ez negatív hatással volt a kereskedelemre. Az adataink alapján a nemzetközi kereskedelem vonatkozásában. 25%-kal bővült a nemzetközi kereskedelem, ez nagyon fontos arány. Az elmúlt év nagyon nehéz év volt, és itt 12%-os csökkenést tapasztaltunk. A kereskedelem hozzájárul ahhoz, hogy a, kereskedel, hogy a gazdasági növekedés bővüljön, illetve a foglalkoztatás bővüljön. A külkereskedelmi ágazat hozzájárul ahhoz, hogy nőjön a gazdaság, és így el lehet kerülni, hogy a válság hatása túlságosan súlyos legyen a foglalkoztatásra és a szociális szférára, Spanyolországban a külkereskedelmi ágazat 2,8%-os GDP növekedést hozott, és idén is másfél százalékpontra számítunk a bővülés tekintetében. A 2020-as stratégia is segít majd a, a tovább lépésben, hogy egy stratégiát alkossunk a kereskedelmi területen is. Beszél Kolumbiáról, Perúról, a velük kötött megállapodásokról, és kétségtelen, hogy ezek a kérdések igen lényegesek, amelyeket ön is felvetett, és itt a parlamentben is sokat beszéltek ezekről, és Kolumbiába is küldtünk egy küldöttséget, hogy meggyőződjenek arról, hogy az emberi jogok hogyan érvényesülnek bizonyos csoportokban, és a rendelkezésünkre álló információ alapján Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy előrelépés történt, legalábbis a munka erőpiac területén. Az ENSZ is megnyilatkozott ebben a tekintetben, az Európai Bizottság is elismerte, hogy előrelépés történt azokban a ter- azokon a területeken, amelyekről ön is szólt. Ezek a kérdések amelyek például a fenntartható fejlődéshez kapcsolódnak, ezek egy új generációs, illetve a szerződések egy új generációjához kapcsolódnak, például a szociális jogok, munka, vállalása kapcsolatos jogok, fontos kérdések, és a bizottság továbbra is szorosan követi, hogy milyen haladást tudunk elérni ezen a területen különösen a körös kereskedelmi egyezmények összefüggésében. Azt hiszem, ezzel minden kérdése válaszoltam. Köszönöm szépen a részletes és őszinte válaszokat. Az értékelést és a beszámolót az önök elnökségének eredményeiről. Nagyon szépen köszönöm és további sok sikert a spanyol kormánynak egyéb területeken is. Ezzel le is zárjuk az ülésünket. A következő ülés időpontja július 13-14-e. Köszönöm.